Good morning again. Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek, mondja az elnök. Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Koordinátorok ülésére került sor ma reggel, most pedig akkor folytatjuk a szakbizottság munkájával. Mégpedig a 9-es és 10-es napi rendi ponttal. Két szavazás lesz. Első téma, illetve kérdés, hogy mindenki elhozta-e a szavazókártyáját, hogy az elektronikus szavazást lebonyolíthassuk, vagy nincsen? Makovei asszony, nincsen nálam, úgyhogy én majd készfeltétellel szavazok. Akkor jöjjön a szavazás. Készfeltétellel fogunk szavazni. a a Schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozása, Carlos Coelho a jelentés készítője. Szeretne szólni a szavazás előtt? Azt hiszem, elnök úr, hogy nem, nem kell most szólnom, hiszen tegnap már beszéltünk a témáról, hogy rögtön szavazhatunk is. tehát akkor a jelentéstevő azt javasolja, hogy utasítsuk el a bizottság javaslatát. Így fogunk szavazni. Tehát a jelentéstevő javaslatáról szavazunk. Ki van mellette? Ki támogatja a bizottság javaslatát? Hiszen a bizottság szövege ellen szavazunk, tehát ki szavaz ellene ez nagy többség, úgyhogy akkor az ön javaslatát követjük, és a szöveget elutasítottuk. Tízes napi rendi pont. A Schengeni vívmányok alkalmazását nyomon követő értékelési mechanizmus. Ki ellenzi a bizottság javaslatát, illetve a jelentéstevő javaslatát, ki támogatja, ki van ellene. Ki van ellene Ki támogatja? Akkor elutasítottuk. Okay, we're going Okay. Now we're have a joint debate. Most pedig közös vitát fogunk tartani. 11-es. A szabadságon, biztonságon és a jogérvényesülésen alapuló térség nagyméretű ítérrendszereinek operatív irányítását végző ügynökség, illetve a SIS-2 és a VIS operatív irányítása. Mindkét pontnál egy közös jelentős tevőnk van, Carlos Coelho, akinek meg is adom a szót. Muito Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is engedje meg, hogy elmondjam. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament egyértelműen több alkalommal kérte ezt a megoldást. Az a tény, hogy az Európai Bizottság pedig ezt beterjesztette, azt jelenti, hogy meghallgatta az Európai Parlament felhívásait. Ebben az első eszmecserében szeretnék néhány pontot megemlíteni. Először is, ahogyan azt hasonló eljárások során már megtettük, ez a szakbizottság és a parlament különböző hatáskörökkel rendelkezik a rendelet és a határozat esetében. Nincs értelme különböző jogalkotási eljárásokról beszélni, hogyha ugyanaz a valóság. Úgyhogy csomagban kell ezt kezelni, a rendelet és a határozat egy koherens egész részét képezik. És egészként kell azokat vizsgálni. Másodszorban egyes tagállamok védték annak elképzelését, hogy ezeket a hatásköröket egy már meglévő ügynökség kapja. Véleményem szerint ez rossz megoldás. Ugyanis egy olyan ügynökségre van szükségünk, amely valamennyi informatikai rendszert kezeli, azonban nem felhasználója, nem fogyasztója ezeknek az információknak. Különböző javaslatok születtek, hogy ezt a felelősségi kört az Europol vagy a Frontex kapja, szerintem ellenkezik ezzel az elképzeléssel. Vannak ügynökségek, amelyek az adatbankot kezelik, ugyanakkor viszont az adatokhoz való hozzáférés részese is. A költségérv szerintem ebben az esetben nem releváns a becslések szerint, a bizottság becslései szerint ez az értékelés a testtanulmány 9-es fejezetében szerepel. Azt mondják, hogy az új ügynökség létrehozása gyakorlatilag ugyanolyan költségekkel jár, mintha ezeket a hatásköröket egy már meglévő ügynökség kapná. Így tehát a költségek ebben az esetben nem jelentenek jelentős érvet. Ezek a lényegi kérdések. Ez a van azt szerettem volna még mondani, hogy nagyon sok munkát kell még végeznünk konkrét aspektusokban. Egyes aspektusoknál ezek meglehetősen homályosak, mint például az ügynökség hatáskörei, felelősségkörei, milyen szerepet játszhat ez az ügynökség, ha más rendszerek is felbukannak a jövőben, vagy pedig kihez tartoznak az adatok. Ezen kérdésekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek nagyon szigorúnak kell lennie. A jogalap jóváhagyása ezen informatikai rendszer irányítására vonatkozóan nem lehet biankó csekk. Nem lehet olyan szabály, amely a későbbiekben lehetővé tenné, hogy bevezessük mindazt, amit a bizottság, bevezessék mindazt, amit a bizottság csak kíván a parlament ellenőrzése nélkül. Ezentúl nagyon sok tennivaló van még az adatvédelem terén. A javaslat 25. fejezete csupán egy általános szabályt állapít meg az adatvédelemre. Ez a 45 per 2001-es rendeletre utal. Azt hiszem egyébként, hogy ennél még sokkal jobban is lehetne végezni a munkát. Ebben az értelemben tehát várom már az Európai Adatvédelmi Biztos véleményét. Vannak egyéb pontok is egyébként, amelyek ellentmondásosak lehetnek számunkra. A javaslat egy úgynevezett biometric matching, matching system létezését említi. Ez a víz esetében lenne állna rendelkezésre, azonban a sis 2 re és az Eurodakra is ki akarják az szélesíteni a jövőben. Itt nagyon sok kérdés merül fel. Itt európai adatbank létrehozásáról van szó, vajon? Hát megvan ez a három rendszer, vannak egyéb rendszerek, amelyeket a jövőben lehetne létrehozni, mint például az elektronikus utazási engedély, végezetül pedig elnök úr ezzel az első eszmecserével az Európai Parlament készen áll, hogy szorosan együttműködjön az Európai Bizottsággal és a tanácssal, ahogyan azt egyébként a korábbi jogi eszközökkel tettük a szisztéma körében, annak érdekében, hogy a három intézmény megállapodjon. Ha jól dolgozunk, és sikerül leküzdenünk a véleménykülönbségeket, úgy hiszem, hogy első olvasatban megállapodásra juthatunk. Ha elnök úr is egyetért, úgy hiszem, hogy elég kezett a pillanat, hogy az Európai Bizottságot és a tanácsot meghallgassuk az első eszmecserében. Köszönöm, jó úr, mondja az elnök. Most pedig akkor a bizottság képviselőjét kérném, hogy szóljon hozzá. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm tisztelt képviselőknek a figyelmet, illetve személy szerint szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőért, az elküldött elvégzett munkáért. Teljes mértékben egyetértünk azzal, amit munkája során beterjesztett. Azonban szeretném először is Baró alelnök úr sajnálatát szeretném továbbítani, hogy nem tudott személyesen eljönni ma a szakbizottság elé. Köszönöm tehát a lehetőséget arra, hogy bemutassam az ügynökséget. Először is a csomag struktúráját szeretném bemutatni. Ahogyan az, a jelentéstevő úr elmondta, mi is csomagként szeretnénk ezt kezelni, a rendeletet és a határozatot, természetesen a pénzügyi nyilatkozatot és a hatástanulmány szintén. Egy zárójelet nyitnék egyébként. Írországból jó híreket kaptunk, e kapcsán pedig azt mondanám, hogy a Lisszaboni szerződés elfogadásának lehetősége kapcsán úgy gondoljuk, hogy a rendelet jelen pillanatban egy átszámozást igényel majd, a határozatot pedig egy másik cím alatt fogjuk beterjeszteni, mégpedig rendeletként. Így az Európai Parlament együttdöntési eljárásban venne részt. Úgy gondoljuk, hogy a javaslat elfogadása így módon sokkal egyszerűbbé válik. Nézzük most akkor gyorsan a magyarázatot, az indokolást, a jelentéstevőtől már hallhattuk, hogy melyek a fő okai, magyarázatai ennek a szövegnek. A közös nyilatkozatban két évvel ezelőtt az intézmények már kifejezték véleményüket. Ezen túl pedig a jogalap, illetve a jogi eszköz a meglévő rendszerek számára, illetve az Eurodac számára szintén világosan azt tartják, hogy, a, hogy egy irányító hatóság, illetve egy kezelő hatóságot kell létrehozni egy ügynökség formájában. Ezen kívül pedig egy szabályozó ügynökség mögött szóló érvelést nagyon jól kifejtette a jelentéstevő, úgyhogy ezt most nem fogom én magam kifejteni. Az ügynökség irányításáról, kormányzásáról szólnék néhány szót, és arról, hogy a szövegben ez hogy szerepel. Ez gyakorlatilag bármely ügynökség szabályait követi, rendelkezik egy igazgató tanácsal és egy ügyvezető igazgatóval. Ami pedig a szavazást illeti, a ezen rendszerekre vonatkozó jogalapot követi, ami azonban új újdonság és talán eltér a korábbi ügynökségektől, ez az a tény, hogy a szöveg előírja egy tanácsadói csoport létrehozását. Minden egyes rendszereknél szükség van szakértelemre, olyan szakértelemre, amely valószínűleg az igazgató tanács tagjai között nem nincs meg. Ezért gondoltuk, hogy a tanácsadó csoport minden egyes rendszernél egy-egy tanácsadói csoport a döntéshozatalt megkönnyítheti az igazgató tanács szintjén. Úgyhogy ennyit a kormányzásról, a végén pedig nyilván minden kérdésre nagyon szívesen válaszolok. Nézzük most akkor a költségeket. Természetesen ezeket már röviden megemlítette Coelho úr bevezetőjében. Én magam csak szeretném kiemelni ezeket az érveket. A hatástanulmány nagyon egyértelműen elvégzett egy összehasonlító költségtanulmányt az alaplehetőségről, az alapopcióról a SZISZ esetében, hogyha a tagállamok üzemeltetik ezt a rendszert. Aztán a következő lehetőség pedig az volt, hogy a rendszereket egy már meglévő ügynökség fogja átvenni. A harmadik lehetőség pedig az volt, amelyet ma vizsgálunk, hogy egy új szabályozó ügynökség jön létre. Az elemzés azt mutatta, hogy tulajdonképpen semmiféle megtakarítással nem járna, hogyha rendszerek kezelését egy már meglévő ügynökségnek adjuk, főként azért, mert a szakértelem szintje, illetve az eszközök szükségessége ugyanaz lenne, mint egy új ügynökségnél. Hosszú távon egyébként egy új ügynökség létrehozása költséghatékonyabb lenne és méretgazdaságos. Ezen kívül szeretném elmondani azt is, hogy a célkitűzések tekintetében a jelentéstevő megemlítette, hogy a szöveg nem részletezi eléggé egyértelműen az ügynökség célkitűzéseit, illetve a kapcsolatokat a jelenlegi szöveg, illetve a jövőbeli, jövőben létrejöhető rendszerek között. A bizottság döntése volt az, hogy nem részletezzük az ügynökség célkitűzéseit, hanem inkább úgy döntöttünk, hogy utalást teszünk majd az egyes rendszerek jogalapjára, ugyanis úgy véltük, hogy ez nagy rugalmasságot biztosít, ugyanakkor viszont jobban megérthetjük a valós célkitűzéseket. A SZISZ, a VISZ és az Eurodac esetében, ha megnézzük a javaslatokat, ott nagyon egyértelmű listát láthatunk a célkitűzésekről. Ezért tehát ahelyett, hogy csupán ezeket a célkitűzéseket kivágjuk és átmásoljuk az új szövegbe, ebbe az új javaslatba, úgy döntöttünk, hogy csupán utalást teszünk ezekre a célkitűzésekre. De természetesen nyitottak vagyunk, megnézzük a témát nagyon szívesen, hogy hogyan lehetne a célkitűzéseket pontosítani. Ami pedig a jövőbeli rendszereket illeti, a szöveget olyan módon állítottuk össze, hogy az lehetőséget biztosít a további politikai döntéshozatalra, tehát hozzá lehet tenni új jogi javaslatokon keresztül bármilyen más nagymértékű IT rendszereket, és ezt pedig operatív kezelés céljából az ügynökség kapná meg, illetve fejlesztés szempontjából. Ez egyértelműen olyan pont, amely mindig egy politikai döntéshozatal nyomán fog megvalósulni. Néhány szót szólnék az adatvédelemről, ezt is megemlítette a jelentéstevő, és ez teljesen egyértelműen és érthető módon nagyon fontos az önök szakbizottságának. A 25-ös cikkben valóban utalunk a jelenlegi adatvédelmi rendeletre. Megint csak, ahogyan azt a célkitűzéseknél tettük, A szöveg összeállításánál azt vettük figyelembe, hogy az ügynökséget az Európai Adatvédelmi Biztostól, illetve az ő döntéseitől tesszük függővé. meg kell vizsgálni az ügynökség tevékenységét, ebbe beleértünk például helyi ellenőrzéseket és auditokat, és egy további biztosítékot is javasoltunk, mégpedig egy különleges adatvédelmi hivatal létrehozását az ügynökségen belül. Ami pedig a parlament szerepét illeti, illetve azt, hogy az hogyan szerepel a szövegben, ez egyértelműen egy egyes pillérbe tartozó ügynökség lesz, és ez minden egyes megfelelő szabályt így is fogunk alkalmazni az ügynökségnél. A szöveg azonban azt írja elő, hogy fokozott szerepet kell biztosítani az Európai Parlamentnek, például a vezérigazgató, illetve ügyvezetőigazgató személyének kiválasztása és megújítása során. Itt akkor be is fejezném, mert tudom, hogy nincsen túl sok időnk, és természetesen várom a kérdéseket. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Most pedig akkor következzék a tanács képviselője Hamasztet úr. Az van a idag. Eh, jag... Eh, nagyon szépen köszönöm, hogy ma saját álláspontunkat és az elnökség álláspontját, tanács álláspontját is elmondhatjuk. Nagy örömmel várom, hogy a parlamenttel e fontos kérdésben együttműködhessünk, és köszönöm az előadó úrnak, Júlió úrnak is a kiváló prezentációt. A bizottság részéről is köszönöm az előadást. Gyorsan kellett dolgoznunk e témában, és gyorsan kell előrelépnünk, mert azt hiszem, hogy a témában közös az álláspontunk. Nem tudom, hogy most szeretnének egy teljes előadást meghallgatni arról, hogy a tanácsban hogyan végeztük a munkánkat. Önöké a szó. Hogyan szeretnék, hogy én eljárjak az előadásomban? Opening the floor. Mr. Alvaro. Álvaro úr fogja először megkapni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amennyire tudtam, nyomon követtem a frakcióm részéről ezt a dossziét, és nagyon örülök annak, hogy együttműködhetek Carlo Coelho-val. Tudom, hogy az EPP egy nagyon józan megfelelő jelentés jelölt ki erre a nagyon fontos témára. Egy-két pontot a bizottság is megemlített már, és egy kicsit már rávilágít a tényekre, Mégis egy-két kérdés azért felmerül azután, hogy átnéztem a dokumentumot, és nem szeretném megesmételni azt, amit Coelho kollega elmondott. Először is az ünnepség célkitűzése is érdekes. jól lenne azt megtudni, hogy a bizottság rész, részéről ez mennyire tartható az, hogy 2010-ben kezdje meg a működését ez az ügynökség, úgy, hogy a CIS 2-t, CIS is bevonják ebbe. Remélem, hogy ez valóban így lesz, hiszen régóta foglalkozunk már ezzel, és tudom, hogy nem csak a bizottságot lehet hibáztatni, akkor, hogyha nem valósul ez meg addigra, de mégiscsak egyfajta konzisztenciát kell kialakítani, hogyha már ezek az adatbankok egy ünnökség alá esznek majd. ez volt az, amelyet szerintem mindenképpen meg kell nézni. Az adatvédelemmel kapcsolatban Coelho kollega már említett dolgokat, csak azt szeretném megkérdezni, hogy a 25-ös cikkben, hogyha már egy első pillérhez tartozó ügynökségről van szükség, itt az adatvédelmi rendeletet említik, és hogyha itt valóban egy első pillérhez tartozó ügynökségről van szó, akkor a tízes preambulum bekezdésben a négyes cikkre vonatkoztatnok, hogy azok az adatok, amelyeket begyűjtenek, azok a négy, négyes részhez tartozó elemeket is tartalmaznak. Tehát úgy vélem, hogy jó lenne, hogyha meg lenne a rugalmasság, de lenne egyértelműség annak tekintetében is, hogy mi lesz a jogalap, tehát hogy ne legyen olyan előírás, amely mindent a bizottságra ruház át. És akkor mi ezt nem, nem tudnánk esetleg ellenőrizni. Ami még fontos lenne, például a hozzájutás az adatokhoz, vagy a harmadik országnak való adat átadás, ezek tekintetében egyértelmű szabályokra lenne szükség. Úgy vélem, hogy már csak a célkitűzéseknél nem elegendő az, amit leírtak, tehát nem lehet összefoglalni a kompetenciáját ennek az ügynökségnek. Amit furcsának találok, az az, hogy azt olvastuk a sajtóban egy ideje már, hogy ez az adatbank és ez az ügynökség majd Észtországban lesz. Nem hiszem, hogy beszélnünk kellene arról, hogy hol lesz ez az ügynökség addig, amíg nem tudjuk, hogy valóban megvalósul ott kellene lenni ahol a lehető legbiztonságosabb helyen van, hiszen nagyon érzékeny adatokat tartalmaz ez majd. És mindenképpen olyan sütreket kell kialakítani, amelyek megakadályozzák azt, hogy visszajelnek ezekkel az adatokkal. De visszatérve Észtországra érdekelni azt, hogy miért pont Észtország került szóba, és bármennyire is szerettem Észtországot, felmerül a kérdés a, a, az, hogy esetleg azért választották Észtországot, mert már volt nagyobb ö, ö, adat ö, támadás Észtország ellen, és, és sikerült ellenállniuk. Tehát ez lenne a kérdésem, hogy miért pont Észtországot választották. A 113 millióról nem akarok beszélni, nem tudom, hogy a ügynökség igazából mennyibe kerül. Amin igazából ö, csodálkozok, hogy 2012-ig 120 ö, munkavállalót akarnak, illetve munkatársat akarnak felvenni. Ami érdekelne még végezetül, tízes preambulum bekezdéssel kapcsolatban. A Prümi egyezménnyel is már megvalósult az, hogy ki lehet cserélni a nemzeti új lenyomat adatokat, és hogy ezt is esetleg központosítják-e majd ebben a, az ünnökségben illetve az e a cél, hogy a már meglévő adatbankok között hoznak létre együttműködést, illetve kapcsolatokat, hiszen itt felmerül e, annak a kérdése is, hogy valóban a bizottság ennek irányába akar-e dolgozni, tehát hogy együtt tudjanak működni ezek az adatbankok. Végezetül amit én kárnak tartok a dokumentummal kapcsolatban, az az, hogy túlságosan gyorsan ö, állították ezt össze, és igazából nem ö, mennek mélyére ennek a, az ügynökségnek, például az alapvédelemmel kapcsolatban, illetve a biztonsághoz kötődő információkkal kapcsolatban. Itt mindenképpen több információt szeretnék, de összességében meg kell nézni azt, mert hogy milyen lesz az együttműködés. Úgy vélem, hogy az együttdöntés keretében van ez az ügy, és ezt nem fogja érteni, érinteni majd a Lisszaboni szerződés, tehát nem lesz esetleg semmi is a munkánk. Tegnap erről beszéltünk, és én ezt így értelmeztem a jogi szolgálat véleményéből. Mindenképpen tehát örülök annak, hogy Koajó kollégával együttműködhetek. Mr. please. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Alexander Alvaro elmondott. Úgy gondolom, hogy eh, nyomatosan meg kell kérdezni azt, hogy mi volt a szükségesség ennek az intézkedésnek, milyen konkrét bizonyítékok vannak, és eh, konkrétabb át, áttekintést szeretnék kapni erről. Ezen kívül szeretnék emlékeztetni arra is, hogy nehéz az, hogy az intézkedések kapcsán az adatvédelmi előírások nem vesznek alapvetőek, hanem csak a széljelzeten maradnak, ezt mindenképpen meg kell változtatni, és úgy vélem, hogy a konkrét adatvédelmi elvekről is el kell gondolkodnunk, meg kell mondanunk azt, hogy mit jelent az adat spórolás, hogyan kell új helyeket létrehozni, mert jobb, újabb adatbankokkal foglalkoznak, és úgy vélem, hogy egyre inkább az a tendencia, hogy az adatbankokat, adatbankokat egymás között összekapcsolják, és ez azt jelenti véleményem szerint, hogy az Európai Parlamentnek egyértelmű határokat kell megszabnia, mert csak az, hogy megmondjuk a preambulum bekezdésben, az indoklásban, hogy, hogy nem csak alapankokat kapcsolnak össze, hanem azt mondjuk, hogy az adatbankokkal foglalkozunk, minden adat továbbítás újabb adattárolást, adatfeldolgozást jelent. És úgy gondolom, hogy az elmúlt években itt túlságosan visszafogottak voltak annak tekintetében, hogy itt újabb jogalapra van szükség. Például, hogyha az Eurodaknál merülnek fel adatok, vagy gyűjtenek be adatokat, és ezeket a nagyon érzékeny adatokat összefoglalják a Schengeni információs, illetve a vízum információs rendszerekből származó adatokkal, akkor nem tudom elképzelni azt, hogy itt egy közös intézet ezt majd felügyelni tudja, valószínű az lesz a tendencia, hogy egymással összekötik ezeket az adatokat. Mindenképpen erősebb szabályokra lenne egy szükség, és el kell mondani azt, hogy az Európai Parlamentnek nagyon szigorúnak kell lennie az adatvédelmi előírásokkal, pontosan arra kell ügyelni, hogy célrányosak legyenek az adatok, amelyeket begyűjtenek. Ezt mindenképpen már az adatok begyűjtása előtt tisztázni kell, nem pedig utána, amikor már megvannak az adatok, és utána más célokra használják el esetleg fel a, az adatokat. Remélem, hogy a képviselők ezt mindenképpen figyelembe veszik majd. Ernst. Ja, vielen Dank. Äh, wir haben eh- Köszönöm szépen. Hasonló aggájaim vannak, mint az előttem szólóknak számomra az a kérdés, hogy miért kell új ilyenfajta szabályos ügynökségnek lennie, hiszen itt egy óriási adatmonopólium fog létrejönni, amely különböző rendszereket foglal magába, a SIS-t, a VIS-t, az Eurodacot, és óriási számítógépes rendszerek vannak itt. A hatos ponttal kapcsolatban szerettem volna meghallgatni a bizottság véleményét. hatos pontban beszélnek a kísérleti projektekről, és én nem szeretnék itt semmilyen fajta bianco csekket kiállítani egy egyszeri szabályozással, hogy ez fajta szemtoképes rendszereket létrehozzanak, és egy arat monopóliumot hozzanak létre, és látni kell azt is, olyan bánnak majd az aratokkal. Ez lenne az első aggályom, első problémám, tehát az, hogy kibővítik ezt a szabályozó ügynökséget. De ebből fakad a második probléma is, mégpedig az adatvédelem kérdése. Nem látom azt megbízhatóan szabályozva azt, hogy itt majd az adatvédelem megvalósul. Ez számomra egy rejtély, és még ha jónak is tartom azt, hogy lesz egy plusz adatvédelmi biztos ott majd, ez jó, ez nem is kérdéses, de van még egy másik kérdés, amely felmerül, hogyan fogják ezt ellenőrizni, ezt az egész rendszert? Igazából nekem erről nincsen fogalmam. Az Európai Parlamentnek milyen lehetősége lesz arra, hogy ezt ellenőrizze, ne, nem is beszélve az állampolgárokról, hiszen itt egy új monopólium fog létrejönni. Ez egy óriási rejtés számomra, hogy el fogjuk ezt ellenőrizni, és úgy gondolom, hogy az ellenőrzést nem eh, lehet majd egyéni esetben a tagállamonként vagy bizottság által szabályozni, ezt óriási problémának látom, mindenképpen szabályozásra van szükség, és egy kollega már korábban említette azt, hogy nagyon gyorsan állították össze ezt az anyagot, úgy gondolom, hogy ezt még egyszer meg kellene kimerítően vitatnunk, meg kellene néznünk azt, hogy mi van itt előttünk, javításra van szükség, annak érdekében, hogy ezt egyáltalán el tudjuk fogadni. Thank you. is... Köszönöm szépen, Zdenok asszony. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is frakcióm nevében szeretnék gratulálni Koei úrnak, és elmondanám, hogy nagyon elégedett vagyok jelentésével erről a kényes témáról. Nagyon szívesen dolgozom vele együtt. Szeretném újra elmondani, hogy most az új ciklusban a zöldek álláspontja a biometrikus adatokról konzisztens, és tisztában vagyunk a biometrikus adatok használatával, főként pedig a vízumoknál és ez pedig szorosan kapcsolódik az említett adatbankkal, amit ez a szuperügynökség fog gyűjteni. Szeretnék néhány szót hallani a bizottság részéről, arról, hogy hol lesz ez a szuperügynökség, és tisztában vagyunk természetesen azzal, hogy milyen kockázatokkal jár az adatvédelem. Az álláspontunk egyetért egybevág a jelentéstevőjével, hogy várjuk még az adatvédelmi biztos szakvéleményét, és folytatjuk a munkát ezen a dosszién. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, végezetül pedig Diaz Demére úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első szó arra vonatkozik, hogy mennyire bízom Carlos Coelho hozzáértésében, hogy egy ilyen jellegű jelentéssel megbirkózzék, illetve ilyen bonyolult jelentéssel. Én még sem Kárlosszal, sem frakciómmal nem beszéltem, de nagyon részletesen elmondanám, hogy milyen kételyekkel rendelkezem, Egyes kollégák egyébként ezeket már említették. Például egyetértek azokkal az elképzelésekkel, amelyeket Alexander Álvaro vetett fel. A kérdésem nem is annyira a jelentéstevőhöz irányítom, hanem főként a bizottsághoz és a tanácshoz, de a tanácshoz intézném, hiszen azt mondták, hogy kérdezzünk csak bármit. A célkitűzések szándékosan kevéssé kifejtettek. Miért? Hát azért, mert nem lehetnek részletesek. jövőbeli rendszereket építeni be az ügynökségbe. Hát mennyire bonyolult dolog ez, mennyire összetett. Illetve egy igazgatótanács, egy szakértői igazgatótanács, hogy tudja az igazgatótanács, hogy miről beszél, mert egyéb esetben egy vállalhatatlan bábeltornya helyzet alakul ki. A SZISZ, a VISZ és az Eurodac ahhoz, hogy az emberek megértsék, hogy hogyan lehet ilyen rendszereket összefoglalni, amelyek tartalmaznak lopott járműveket, eltűnt személyeket, eurohamisítást, pedofileket, kábítószerkereskedőket, terroristákat, hálózatokat, balisztikát, határokat, Hát ez gyakorlatilag lehetetlen vállalkozás. Szerintem ez egyszerűen lehetetlen, és ezt tapasztalatból mondom. Mit is kell tenni? Hát először is, legalábbis ez a véleményem, hogy korlátozzuk. Valóban korlátozzuk a célkitűzéseket, amelyeket egy olyan ügynökség kíván lefedni, amely informatikai rendszereket kezel. A szabadság, az igazságérvény, a jogérvényesülése és a biztonság térségében. Úgyhogy ezeket a kérdéseket egyértelműen a tanácshoz szeretném intézni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Buszuttil úr, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Carlosnak a kitűnő munkájáért. Mindig az volt az érzésem, hogy amikor külső határokról van szó és Schengenről, akkor nagyon jó kezekben vagyunk, hogyha Carlos foglalkozik ezekkel a témákkal. Ami az adatvédelmet illeti, én is hozzászólnék, de ha az érveket meg kell fordítanom, akkor azt mondanám, hogy hatalmas potenciált látok a bűnözés elleni küzdelem, a bűnszervezetek elleni küzdelem területén, hogyha van egy ilyen ügynökségünk, amely rendelkezik ilyen jellegű információval, ekkora adatbázisokkal, amelyek potenciálisan, ahogyan mondta Alexander Álvaro, keresztreferenciába léphetnek egymással. Jó lehet egyértelműen felmerülnek adatvédelmi aggályak hasonló módon lenyűgözhet minket az a hatalmas potenciál, amelyel ez a kezdeményezés rendelkezhet, és hozzásegíthet a bűnözés bűnszervezetek elleni küzdelemhez. Szeretnék többet is hallani az érvnek erről az oldaláról, akár a jelentéstevőtől, akár a bizottság képviselőjétől. Köszönöm szépen, akkor most visszatérünk a jelentéstevőhöz. kajó úr. Yo prefiero hablar después de la comisión del consejo. Ha lehet a tanács után, kérnék majd szót. Nagyszerű, akkor megadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm a hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy ezek számos fontos kérdést felvetettek, amelyekkel én magam is kívántam foglalkozni, de szerettem volna először tudni, hogy önöket mi érdekel. Megpróbálom egyenként megtárgyalni ezeket, és kérem javítsanak ki, hogyha valamit kifelejtek. Adatvédelem. Azt hiszem, hogy ez az egyik sarköve a hozzászólásoknak, és ezt fontos tisztázni. Ahogyan a szöveg jelenlegi megfogalmazása mutatja, a rendszerek között semmiféle interoperabilitást nem írunk elő. Sőt, azok a szabályok, amelyeket az egyes rendszerekre alkalmazunk, és utalnék itt most az egyes jogalapokra, ahol nagyon részletes adatvédelmi szabályok érvényesek, ezek még mindig érvényesek. Tehát az ügynökség nem fér hozzá az adatokhoz, illetve nem kapcsolhatja össze az adatokat, illetve nem tekintheti meg az adatokat semmilyen módon az adatok. A tagállamok tulajdonát képezik, és az egyes rendszerekre határolódnak el ezek az adatok tehát semmiféle adatpooling nem valósulhat meg, ezt sokakat aggasztott. Ami a jövőt illeti, illetve azt, hogy lesz-e tendencia vagy hajlandóság arra, hogy összekössük ezeket az adatbázisokat, illetve interoperabilitást valósíthassunk meg. Ez soha nem fog megtörténni a politikai input nélkül. És ez pedig megválaszolja a rendszer jövőjére vonatkozó kérdést is. Semmiféle új rendszert nem fogunk alkalmazni az ügynökségnél az új jogalap nélkül, az új jogalap pedig egy új politikai inputot jelent. Az ügynökség önmaga tehát saját elképzeléseket nem bonthat ki arról sem, hogy hogyan használják az adatokat, hogyan férnek hozzá az adatokhoz, ki fog hozzáférni az adatokhoz, semmiféle új rendszereket nem fogunk hozzáadni, és semmiféle új összekapcsolási funkciókat nem fogunk megvalósítani a rendszereknél. Természetesen várjuk majd az Európai Adatvédelmi Biztos megjegyzéseit, és természetesen az önök aggájaira is nagyon nyitottak vagyunk, hogyha az adatvédelmi aspektusokat a szövegben föl kell duzzasztani, akkor nyilvánvalóan nyitva állunk az előtt a lehetőség előtt is. Azt hiszem az adatvédelemről mindent elmondtam, de ha van még kérdés vagy aggály, akkor kérem, hogy szóljanak erről. Aztán a helyszín kérdése, ezt sokan felvetették a képviselők közül. A bizottság kezdetektől fogva, amikor beterjesztette ezt a javaslatot, akkor a vitától, a vitából ki akart maradni. A szöveg szintén igyekszik semleges maradni, egyszerűen azért, mert ez egy politikai döntés, amelyet megfelelő fórumon kell meghozni. Azonban kiemelnénk azt a tényt, hogy politikai döntést kell majd hozni a helyszínről, mégpedig a lehető leghamarabb, ugyanis a valós költségek, illetve a kihatások eléggé jelentősek lesznek. Az administratív és technikai székhely egy helyen lesz, vagy két külön helyen, ezek mind-mind olyan aspektusok, amelyek a költségeket befolyásolják. Az, hogy el kell -e mozdítani az ügynökséget jelenlegi helyszínéről, mi Franciaország vagy Ausztria, ez megint csak költségeket teremt, illetve költségeket jelent. Ugyanis az ügynökség létrehozásánál bizonyos költségeket figyelembe vettünk, de a helyszín tekintetében ismétlem a bizottság semleges akar maradni. Aztán a személyzet kérdését is felvetették. Itt csupán a hatástanulmányra utalnék, illetve arra a tényre, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 120 munkatárs lesz, körülbelül kétharmad foglalkozik a rendszer menedzsmentjével, illetve a fennmaradó rész az administratív személyzet lesz. Az első évben az ügynökség jogi létrehozása után, ami terveink szerint 2011 lenne, az a szándék, hogy 75 munkatársat veszünk fel, annak érdekében, hogy megfelelő képzést adjunk nekik. Aztán pedig volt egy kérdés az ütemtervre, az ütemezésre vonatkozóan, hogy ez hogyan működik együtt a rendszerek életbelépésével kapcsolatban, és ez kapcsolódik egyébként a szisszel kapcsolatban felmerült problémákhoz is. Úgy gondolom, hogy 2011-ben fog jogilag létrejönni az ügynökség, és 2012-ben kezd el működni. Emlékeztetnék arra, hogy az ügynökség nem csupán a sziszel foglalkozik, hanem a visszel és az eurodakkal is. Az Eurodac már teljes mértékben működik, az lesz az első, amelyet az ügynökség átvesz. Nem tudom, hogy ez lesz az első egyébként, de valószínűleg ez egy olyan rendszer, amelyet már átvehet az ügynökség, hiszen készen van. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 2010 lesz itt az időpont. Persze a sis kapcsolatban, a SIS fejlesztével kapcsolatban lehetnek késedelmek, akkor 2012-ről beszélhetünk már. Jelen pillanatban a bizottság ilyen késedelmet, 2011 utáni késedelmet nem irányoz elő, de az ügynökség életbelépése a SIS késedelme miatt nem valósulhat meg. Tehát a sis be kell várni. Azt hiszem voltak kérdések mér, még alapvető jelentőségű kérdések, hogy miért van szükség erre az ügynökségre. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő már előadásában kifejezte, hogy miért van szükség erre az ügynökségre. Ami minket illet, úgy gondoljuk, hogy a válasz egészen egyszerű. Először is a jelenlegi alaphelyzet nem elfogadható senki számára. Egyszerűen a bizottság nem rendelkezik intézményileg, jogilag, mm, human erőforrás szempontjából nem rendelkezik eszközökkel arra, hogy üzemeltesse ezeket a rendszereket, úgyhogy az alaphelyzet plusz lehetőség az egyik, hogy az rendszert egy tagállam üzemelteti, nem akarom elismételni az ellenérveket, szerintem ezek világosan szerepelnek a hatásvizsgálatban. Ez pedig alá támasztja azt, hogy új ügynökségre van szükség. Itt megint csak utalnék erre a hatástanulmányra. Ott egy nagyon egyértelmű elemzés vonatkozik arra, hogy miért jobb, hogyha egy új ügynökség foglalkozik ezzel, miért jobb, mintha az Europol vagy a Frontex. Kísérleti projektek, és a Bianco check, amelyet az ügynökségnek adnánk a jövőbeli fejlesztésekre. A hatos cikk a kísérleti projektekkel kapcsolatban azt mondja ki, hogy amikor egy kísérleti projektre van szükség, mindig lesz egy új politikai vita és politikai hozzájárulás. Megint csak azt mondhatom, hogy ez egy nagyon valós vita, ami nagyon aktuális vita, a bizottságon belül is lezajlott ez, ugyanis a bizottság sem akarta, hogy az ügynökség saját maga dönthessen, és egy új rendszert állíthasson fel, vagy egy új kísérleti projektet hozhasson létre. Vagy az adatbázisok összekapcsolásával, vagy például új rendszerek létrehozásával. Tehát ahogyan a szöveget megfogalmaztuk, ez az úgynevezett Bianco csekk az ügynökségnél nem valósul meg. Nem létezik ilyen. Listám alapján akkor itt befejezném, szerintem nem volt más kérdés, de ha van, és nem válaszoltam rá, akkor kérem, hogy szóljanak. Most pedig uh, Hammerstedt úr szeretne valamint, mondani a svéd elnökség részéről. Ja, tack så mycket för ordet. Och tack. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindazon képviselőknek, akik igen hasznos tájékoztatást adtak. Ahogy a bizottság képviselője is elmondta, magam is el szeretném ismételni, hogy a véleményünk egyezik, tehát hogy hogyan is működik majd a rendszer. Ami pedig a székhely, az ügynökség székhelyének eszmecseréjét illeti, nos, a Schengeni vívmányok tanácsi munkacsoportban jelenleg folyik erről a kérdésről a vita. És úgy határoztunk, hogy a határozatot politikai felsőbb szinten kell meghozni. Nem döntöttünk még arról, hogy milyen eljárás folyamán kérjük majd, hogyan fogunk esetleg az ügynökség székhelyének kérdésében esetleges ajánlatokat tenni, de etéren a svéd soros elnökség alatt nem kívánunk határozatot döntést hozni, majd a spanyol elnökségre vár ez a folyamat és az eljárás meghatározása. Más megjegyzésem nincs ezzel kapcsolatban, köszönöm. Must always remind... Mindig emlékeznünk kell arra, hogy óvatosnak kell lennünk, nehogy túlságosan hosszú időt vegyünk igénybe, de álvaró úr ugye nem akar még egy vitát nyitni, igen, csak egy egyszerű kérdésem lenne, de eszembe jutott valami, amit nem kérdeztem meg. A Libe foglalkozik a terrorizmus ellenességgel is. Tudjuk, hogy mennyire fontosak a kritikus infrastruktúrák. Egy ilyen fajta ügynökség mindenképpen a kritikus infrastruktúrák körébe fog tar- tartozni. Nem látok semmit sem ö, arról a dokumentumokban, hogy ö, esetleg átmásolják ezeket az adatbázisokat mert gondoljunk bele, mit történik akkor, hogyha elveszítjük ezeket az adatokat, hiszen ez is egy célpont lehet, hogy ha az Európai Unió működésének, működését valaki gátolni szeretné, akkor biztos ez egy jó célpont lenne, de úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy egy biztonsági másolatot készítsenek ezekről az adatokról. Most akkor a jelentéstevő kapja meg újra a szót. Igen, három rövid megjegyzésem lenne. Először is az a kérdés, amit az ügynökséggel kapcsolatban feltették a kollégák, hogy miért van egyetlen szükség ügynökségre. Egyszerű a válasz, a bizottság képviselője már elmondta, hogy a sziszek kettes rendszert a tagállamok kezelik. Az Európai Parlamentnek az a véleménye, hogy ez, az, ez a helyzet nem fenntartható így, egy európai eszközre van szükség ennek kezelésére. A közösségi eljárás során nem pedig kormányközi eljárásra van szükség. Ezért jön létre egy közösségi eszköz. Két lehetőség van vagy a bizottság foglalkozik ezzel, vagy átadja ezt a feladatot az ügynökségnek. A parlament az ügynökségi, választ, ügynökségi megoldást választotta. Egyértelmű volt korábban az európai parlamenti képviselők véleménye ebben. A bizottság most benyújtott egy olyan javaslatot, amely megfelel követelményei, követeléseinknek, ezért igazából üdvözölni kellene a bizottság javaslatát. Szeretném azt is üdvözölni, hogy a bizottság képviselője elmagyarázta, hogy nem lesz adatfúzió. Egy ügynökséggel van dolgunk, amely az információs számítógépes rendszereket fogja kezelni, tehát nem az adatbankokat fogja egymással összekötni, erre nincs is hatáskör, nem is ez a célja. Az Európai Bizottság képviselője ezt egyértelműen kifejtette, nem lesz interoperabilitás az adatok között, a különböző rendszerek között. Ezek egymástól függetlenek maradnak, és hogy ezt az Európai Bizottság képviselője elmondta, én ezt nagyon pozitívnak tartom. Azt is megkérdezték, hogy lehetséges valahogy az adatvédelmi előírásokat erősíteni. Ez a központi cél, amelyet állandóan hallhattam a felszólalások során. Nem akarok semmit sem mondani a az ügynökség helyéről, hogy ez hol lesz, hol lesz a székhelye, ez egy politikai kérdés. Természetesen ez fontos, nem beszéltem még az árnyék jelentéstevőkkel erről, ezért nem tudom, mit gondolnak a frakciók, csak a saját véleményemet tudom elmondani az ügynökség székhelyével kapcsolatban. A legcélra vezetőbbnek azt tartanám, hogyha nem földrajzi verseny alakulnak ki az egyes lehetséges székhelyek között, tehát ahol a menedzsment van, ott kell lennie majd a technikai központnak is. Ahogy Álvaró kollégám mondta, mindenképpen biztonsági másolatra is szükség van. Erről is majd a későbbiekben még vitázhatunk. Elnök, köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy Álvaro úr plusz pontjára majd a bizottság írásban ad választ, ha ezzel egyetért a bizottság. Louis Michelt meghallgatjuk, hiszen ő is szót kért egy percre csak szeretném én most itt újra nyitni a vitát, hiszen most kezdem csak megismerni az anyagot, viszont egy kérdésem lenne, amely elég naív kérdés, de nem igazán látom át, hogy mi a hozzáadott értéke mindennek. Nem igazán látom, hogy milyen, milyen ezen ügynökségnek hatékonyság terén a hozzáadott értéke, ha az interoperabilitást, az átjárhatóságot nem valósítjuk meg. Tehát a kérdésem az, hogy mi az értelme annak, hogy egy ilyen külön ügynökséget interoperabilitás bevezetése nélkül hozunk létre. Ha egyszerűen csak általános technikai segítségnyújtást ö, szeretnénk bevezetni a nemzeti hatóságok felé, hát nem igazán látom ezt. Tehát szerintem szükség lenne az interoperabilitásra, még ha nem is vagyok személyesen híve mindennek. Nem igazán ö, győzött meg engem a különböző opciókhoz fűzött magyarázat sem. Ö, hallottam, állításokat hallottam itt a költségekkel kapcsolatban a bizottság részéről, de hát nem győznek meg engem. Őszinte leszek személy szerint. Igazából nem kialakult még a véleményem sem azért pro formában, hogy egy ügynökséget hozzunk létre, és igazából kérem, ha valóban az ügynökség létrejön, akkor ne forgácsoljuk szét az, e, az erőforrásokat és a székhelyeket. Köszönöm. Commission agrees, maybe... Egyetért a, ha egyetért a bizottság, akkor még hozzászólhat ehhez. Igen, köszönöm szépen elnök úr, nagyon rövid leszek. Megválaszolnám azt a kérdést, ami nagyon fontos. Abszolút mértékben egyetértek. Lesz majd egy biztonsági másolat minden egyes rendszer esetében, és ez továbbra is fennmarad marad akkor, amikor az ügynökség átveszi az irányítást. Elnök, köszönöm szépen ezt a magyarázatot. Koelyó úr végső megjegyzései nem, nem lesznek, akkor ezzel lezárhatjuk a vitát már erről a kérdésről, és folytathatjuk a 13-as napi pontunkkal, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés témájában először meghallgatjuk uh, Michael Cashman urat, a jelentés készítőjét, utána pedig megadjuk a szót a tanács képviselőinek, illetve a bizottság képviselőinek. Michael Cashman úr, uh, Michael Cashman, Köszönöm szépen, hogy ismételten áttekintjük ezt a rendkívül fontos dossziét, és üdvözlöm az új képviselőket akik majd esetleg hozzászólnak ehhez a dossziéhoz. Én már 1999 óta, amikor eh, befejeztem az iskolát, már attól kezdve foglalkozok ezzel a témával, de elmondhatom, hogy nem fogom ezt egyetlen abba hagyni, folytatni fogom ezt a bizottságnak mondom. Ahogy a képviselők is tudják, elmondom, hogy az Európai Parlament még márciusban állást foglalt ebben a kérdésben, és azt mondtuk, hogy nem zárjuk le az első olvasatunkat annak érdekében, hogy a parlamentnek különböző opciókat kínáljunk fel, hogy tárgyalni tudjon a két másik intézménnyel. Ugyanígy úgy éreztük, hogy megkötnék a kezünket, hogyha itt az a ciklus végén döntenék valamit. Ezért nagyon régóta Buzdül úr is tudja, nyomon követjük azt, hogy a rendeletet hogyan is alkalmazzák. Számos változást kértünk, ezeket a változtatásokat bizonyos esetek igényelték, például a Tolko eset, amikor az intézmények jogi dokumentumaiba kívántak betekintést. Ha bár a bizottság nem ért egyet velem, a parlament azon a véleményen van, hogy egy lépést kell tenni előre, és valóban meg kell valósítani az átláthatóságot, de amikor ezt akarták megvalósítani a bizottság részéről, az igazából egy visszalépés volt. Közreadtak egy olyan dokumentumot, amely egy áttekintett verziónak minősül, átdolgozott verziónak minősül, és elnök úr azt írta, hogy az átdolgozás nem történt meg megfelelő módon, ezért tovább mi is tovább szeretnénk módosítani, nem csak úgy, ahogy a bizottság átdolgozta ezeket a szabályokat. A plenárison azt mondtuk, hogy nem fogadjuk el a végső szavazást az első olvasatban. Most már az érdeke, nagyon érdekes helyzetben vagyunk, a tanács, és főként az elnökség nagyon sokat tettek, sokat dolgoztak együtt velem, de azt kell mondjam, hogy tovább kell lépnünk, mégpedig sürgősen, számosokból kifolyólag. Az elnök uran keresztül a parlament jogi szolgálatát felkértük arra, hogy tekintse át a bizottság javaslatát, és nézze át a parlamenti módosításokat annak érdekében, hogy koheren, ne legyen ö, következetlenség a Lisszaboni szerződést illetően, amely valószínűleg meg fog valószínűleg akkor, hogyha két ország ratifikálja még 2009 vége előtt. Miért kellett a jogi szolgálatnak megnéznie ezt? A parlamentnek van egy politikai pozíciója, és itt azt mondták, hogy az egyik módosítás nem felel meg a jogi alapnak, és itt ellentét volt a bizottsági tanács között, aminek örülök is, hogy volt ilyen ellentét. A Lisszaboni szerződés a nyitottságról és a demokráciáról szól. Ez plusz demokráciát jelent, plusz demokratikus jogkörrel ruházza fel a parlamentet, hiszen ez az egyetlen olyan intézmény, amelyet közvetlenül választották meg. A definíció a parlamenti módosításokban azt pontosan a Lisszaboni szerződésből származik. De mindenképpen politikai vákum fog létrejönni, és a politikai vákumot nekünk kell feltöltenünk, mert a fő probléma ez mindenképpen a jogi vákum lesz. Mi történik azokkal az ügynökségekkel és intézményekkel, amelyeket létrehoztak, és amelyek a Lisszaboni szerződés értelmében meg kell, hogy feleljenek a nyitottságnak és az átláthatóságnak, és ezért úgy gondolom, hogy meg kell felelniük a jogi alapnak is, a 255-ös cikknek, e, és az 1049 2001-es e, e, rendeletben. Itt van az Eurojust, az Europol, de mi történik az adatvédelmi kérdésekkel? Mert tudjuk, hogy most már a harmadik pillérbe kerül ez majd, és itt már szóba kerül az alapvető jogok kartának megvalósítása is, és a nyitottság és a hozzáférés is. Ezért úgy gondolom, szeretném meghallgatni az Európai Bizottságot arról, hogy mit kíván tenni a jogi hézak betöltésére, és az elnökségtől is ezt ö, ö, szeretném hallani. Én mindenképpen szeretnék egy háromoldalú tárgyalást, lehetőleg magasabb szinten, hogy az 1049-es rendeletet minél hamarabb át lehessen tekinteni. Az árnyékjelentés tevők közül néhányan újak, de nagyon jó a titkárságunk, és támogatni fog bennünket. Úgy gondolom, hogy így már megismertették az új képviselőket ezen ügy történetével, illetve a különböző politikai frakciók hozzáállásával. Tehát ez lett volna az én bevezetőm, ezek lettek volna az ajánlásaim, de mindenképpen szeretném meghallgatni a bizottságot, és természetesen a tanácsot is, és amikor a bizottságot meghallgatjuk, akkor tudom azt, hogy a bizottság talán önmaga is egy vákumban van, hiszen a biztosok állandóan változnak, olyan, mint egy ilyen forgóajtó, ahol várnak az emberek, hogy bejöjjenek, Mikor megkérdeztem az egyik kollégát, hogy miért vár ő is így, ugyanígy, azt mondta, hogy hát a második alkalommal bekerül. Tehát mindenképpen várom a képviselőtársaim, illetve a tanács bizottság véleményét. Elnök, köszönöm szépen, akkor hallgassuk meg először az elnökséget, Hilberg asszonyt. Mikrofon nélküli hozzászólás. Uh, Köszönöm szépen, hogy meghívták a svéd elnökséget a szakbizottság ülésére. Az elmúlt uh, időszakban nagyon jó volt az együttműködésünk a Libe szakbizottsággal ezen ügyet illetően, és ezzel a uh, jelentéstevővel, és reméljük az jövőben is így lesz. Az átláthatóság ahogy ez 2001-ben is volt, mindenképpen pirítást élvez a svéd elnökség számára. Mindenképpen nagyon fontos az, hogy mindenki hozzáférjen a dokumentumokhoz. Kesben úr felkért bennünket arra, hogy mondjuk el, mi történik a, biz- a tanácsban ezen dossziét illetően. Elmondhatom, hogy cikről cikre megvizsgáltuk a rendeletet, szinte már be is fejeztük, és ezen vizsgálat során az Európai Parlament módosításait is megvitattuk az év során, nem mindegyiket, de ezek közül megvitattunk jó néhányat. Sikerült egyetértésre is jutni bizonyos kérdésekben a tanácsnál, de voltak olyan kérdések, ahol nem tudtunk egyetértésre jutni. Tehát elmondhatjuk, hogy nincsen még általános megközelítésünk, de tudjuk, hogy mik az álláspontjaik az egyes tagállamoknak a kérdéssel kapcsolatban. A munkacsoportban arról döntöttünk, hogy elhalasztjuk a további vitákat a bizottsági javaslatról addig, amíg nem tudjuk, hogy mi mit tervez az Európai Parlament, az új Európai Parlament ezen dosszéval kapcsolatban. Tehát várjuk az információkat, de időközben a svéd elnökség előkészített, előkészült, és készek vagyunk megmutatni azt önökkel, hogy hogyan lehetne az 1049-es rendeletet javítani, hogyan lehetne növelni az átláthatóságot, hogyan lehetne növelni az állampolgárok hozzáférését a dokumentumokhoz. A Lisszaboni szerződést illető kérdéssel kapcsolatban még mindig várunk, várjuk a végső ratifikációkat, és eh, én is szeretném hallani azt, hogy az Európai Bizottság mit fog majd mondani a terveiket illetően, illetve a szükséges módosításokkal kapcsolatban, amelyek szükségesek akkor, hogyha a szerződés életbe lép. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most akkor hallgassuk meg az Európai Bizottságot. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentés készítőjének és Kesmen úrnak is a munkáját. Gratulálnék neki, azt ismételten képviselő lett, illetve kijelölték erre a munkára. Nagyon sok érdeme van ebben a munkában, remélhetőleg együtt tudunk működni, és remélem, hogy Kesmen úr is a parlament részéről mindenképpen szorosan együtt fog velünk dolgozni. Gratulálunk neki, és nagyon remélem, hogy tudjuk folytatni az elkövetkező hónapokban a gyümölcsöző megbeszéléseket. Hadd kezdjem azzal, hogy teljes mértékben egyetértünk Kesmen úr elemzésével. A Lisszaboni szerződés, mely remélhetőleg a közeljövőben most már valóban hatályba lép, az ír sikeres referendumot, illetve a ratifikációkat illetően, és reméljük, hogy ez a demokrácia erősödését jelenti, és egyszerűsödéshez vezet. ha csak körbenézek, akkor számos olyan arcot látok, akik ott voltak a, a különböző cikkelyek megfogalmazásánál, a konventen is ott voltak, és úgy, úgy véljük, hogy ugyanez az a szellem érezhető a bizottság javaslatában is. Ez a célkitűzésünk, mi készek voltunk arra a nizai szerződésnél is, hogy nyitott átlátható Európai valósítsuk meg az állampolgárok számára hiszen az, a hozzájutás a dokumentumokhoz, ez az állampolgárok hozzájutását jelenti. Nem szabad összekeverni ezt az intézmények közötti munkával, és ez nagyon fontos, amikor arra gondolunk, hogy egy új parlament van most már itt, és reméljük, hogy egy új bizottság is feláll hamarosan, az új szerződés alapján, az elkövetkező elnökségekkel is tudunk dolgozni. Az, hogy az intézmények hogyan dolgoznak együtt, az egy másik dolog. Most itt az állampolgárokról van szó, az állampolgároknak jók van ahhoz, hogy hozzáférjenek a dokumentumokhoz, és erre gondolnunk kell, és vannak olyan kérdések, ha olyan kérdések merülnek fel, amikor egymás között kell rendezni kérdéseket, akkor ez ott van az intézmény közé megállapodás. ...2008 áprilisában kezdtünk ehhez, azért, mert a korábbi parlamenti, korábbi Európai Parlament kért, kérte ezt az eszközt, az átdolgozás eszközét. Mi egyetértünk a parlamenttel, illetve az egyetértés kapcsán, hogy hogyan kell eljárnunk. Az Európai Bizottság előterjesztette az 1049-es rendelet átdolgozását. Véleményünk szerint nagyon fontos az, hogy tudják az állampolgárok, hogy mik az európai jogszabályok, el tudják ezeket olvasni. És az 1049-es rendeletben az eset jogot is bevonjuk, ahogy az alakul. Véleményünk szerint különböző eszközeket kell egymással keverni, ez a lehető legjobb megoldás, és az elmúlt időszakban is ezt tettük, az Európai Parlament véleménye is ez volt az állásorolásokban, levelekben. Van még egy elem, az pedig az, hogy hogyan is működött az 1049-es rendelet. Hisz, itt most, hiszen itt most nem a nízai szerződés hatásairól beszélünk, nem arról beszélünk, hogy a szerződés értelmében kellett létrehozni egy rendeletet a dokumentumokhoz való hozzáférésről, mert volt egy ilyen rendelet, és nyolc éves tapasztalatunk van már ezzel, míg az Európai Parlament, illetve a tanács és a bizottság is hosszú tapasztalattal rendelkezik azt illetően, hogyan működik ez. Általánosságban ez egy nagyon sikeres rendelet, azt lehet mondani. Nagyon sok kérdést, kérést kaptunk arra, hogy belássanak a dokumentumokba a bizottságnál. Ezt az éves jelentésekből is le lehet vezetni tehát láthatjuk, hogy milyen szerepet játszunk intézményként, és valóban a kérések 80-83%-ában ki is elégítjük ezeket a kéréseket, nem 100%-ban. Ahogy önök is gondolhatják, jogalkotókként tudják, hogy milyen ö, ö, dokumentumokat nem tudnak közreadni a négyes cek értelmében. Például, hogyha a versenyhatóság karteleket ellenőriz, amelyek a piacot torzítják, akkor ott vannak olyan dokumentumok, amelyeket nem lehet nyilvánosságra hozni, mert ez a politikát veszélyeztet, illetve a bizottság szerepét veszélyeztetni, és ezt senki nem kérdőjelezi meg, a bíróság sem kérdőjelezte ezt meg. Tehát nagyon sikeres ez a rendelet, ahogy mondtam, de természetesen a parlament felkérésére az Európai Bizottság úgy gondolta, hogy át kell tekinteni ezt a rendeletet, át kell dolgozni ezt a rendeletet, és bele kell ebbe illeszteni az esetjogot is, illetve az Arhuzi egyezményt is, amely egy olyan eszköz, amit önök is elfogadtak. Nyomon követtük a munkájukat, a szavazást márciusban, illetve ezt követő tanácsi vitát is. Az Európai Bizottság állandóan elmagyarázta azt, hogy mik az okai a rendelet módosításának. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság javaslata jelenleg, ami önök előtt van, ez a helyes javaslat, ezt képezheti a viták alapját a jövőben. Kiállunk emellett, mert úgy gondoljuk, hogy ez tükrözi azokat a kérdéseket, amelyekkel foglalkoznunk kell. Először is az esetjog kodifikálását, de további jogi egyértelműséget is keres ez. Tudom, hogy voltak olyan módosítások, amelyekről vitáztak, de már kezdetben azt mondtuk, hogy mi mindenképpen hajlandóak vagyunk vitázni önökkel, illetve, az, e- e- e- illetve a tanácssal, Mondhatják azt, hogy néhány módosítás az önök támogatását is élvez, illetve a tanács támogatását is. A tanács a bizottság, egy Európai Parlamentben egyetértés volt a, a célkötözést illetően is. Szeretnék másfajta megfogalmazást a módosításokban, annak érdekében, hogy a módosítások támogatásra lejjenek. Úgy véljük, hogy nagyon fontos az, hogy feljegyezzük azt, hogy a bizottság jelenlegi javaslata kicsi, de nem jelentéktelen előrelépés az Európai Unió intézményeinek átláthatóságának irányába. Szeretném felhívni a figyelmüket a módosításokra, amelyek kötelezővé teszik az intézmények számára azt, hogy, hogy a jogalkotási folyamatról közreadják a dokumentumokat. Jelenleg a rendelkezés erről eléggé homályos. Jelenleg azt írják elő, hogy amennyire csak lehet, nyilvánosságra kell hozni ezeket a dokumentumokat. Elnök megszakítja. Kérem, fejezze be a hozzászólásoknak, mert így is késésben vagyunk. Pont be akartam fejezni azzal, hogy a az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy tényleg ez a jó javaslat. A Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos ügyek, amelyeket a jelentés tevő tett fel, ezt előkészítjük az Európai Bizottságnál, a parlament és a bizottság jogi szolgálatai is elvégzik a jogi kiigazításokat, amelyek szükségesek az új szerződést követően. Ezt már láthattuk és természetesen örömmel áttekintjük önökkel együtt azt is, hogy vannak e az új 15-ös cikkben olyan pontok, amelyeket meg kell vitatni, például a különböző kezdeményezésekről, amelyeket még átláthatóbbá kell tenni. Now, questions, please. Akkor a kérdések, és kérem, hogy tartsák tiszteletben az időkeretet, Szomer asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az előadónak igaza van. Megújult a parlament, új tagokkal rendelkezünk, új szakbizottságaink vannak, és a mi szakbizottságunk tagjai is valóban ö, újak, sokan újak, én is így új vagyok, és tudom, hogy nagyon összetett témáról van szó, ez mindig is így volt. Be kell, hogy valljam, hogy érdemben nem ismerem ezt az anyagot, mert a bizottságnak nem voltam az előtt tagja. Én is igennel válaszolok az átláthatóság elvének szükségességére. Igen, az állampolgároknak szükségük van egy demokratikus jogon nyilvános hozzáférésre. Igazából ez a jog meddig mehet el, ez itt a nagy kérdés. Hol van vége az átláthatóságnak, és hol kezdődik az adatvédelem? Egy előző napi rendi pont alatt az adatvédelemmel és saját adataink védelmével mi is történik. Tegnap például kifejezetten azzal foglalkoztam, hogy a jelentést átolvastam, amelyet első olvasatra készítettünk, a hatos cikket külön figyelemmel vizsgáltam meg, és azt láttam, hogy a hatos cikk, mint olyan, valahol szinte ö, fejfájást okoz nekem. Miért? Mert a hatos cikket úgy is láthatjuk, hogy minden egyes alkalommal, amikor például itt a parlamentben egy technikai jellegű ö, eszmecserére kerül sor, annak következtetéseit hozzáférhetővé kell tenni, viszont ez gyakorlatban abszolút kivitelezhetetlen. Óriási administratív terhet róna ez ránk, és valamilyen szinten még inkább bürokratikus jellegűvé tenni a munkánkat, és a költségtényezőkről se feledkezzünk el. Szinte ö, szédülök mindattól, amit, amit itt olvasok a hatodik cégben. Ha például a nemzeti delegációim összefoglalóit, jegyzőkönyveit nézem, hát azokat is nyilvánosan, nyilvánossá kell tenni. És mi van azokkal a feljegyzésekkel, levelekkel, amelyeket a képviselők kapnak, vagy képviselők küldenek mandátumok ideje alatt. Például az e-mailjeink szintén nyilvánosságra kerülnek, majd igazából érdemben, mint mondtam, nem ismerem ezt az anyagot, de a jelenlegi hatodik cikket mégiscsak így értelmezem. Lehet, hogy túl általánosan fogalmaz a hatodik cikk. Szerintem szerintem szükséges lenne, hogyha valahol korlátoznánk a hatáját a hatos cikknek. A hetes cikk a tagállamokhoz fordul. A hetes cikk, mint olyan, nekem azt a benyomást kelti bennem a hetes cikk, hogy a nemzeti parlamenteket szinte megfosztjuk a joguktól, mi döntünk, arról, hogy a nemzeti parlamenteknek eh, a, mennyire kell nyilvánosságra hozniuk a dokumentumaikat. Viszont a nemzeti parlamentek a eset, adott esetben nem kívánnak így eljárni, akkor indoklással kell ö, eh, elmagyarázniuk nekünk, az Európai Parlamentnek, hogy miért döntöttek így. Nem szabatoljuk tehát igazából a nyilvánosságra hozatalt, ki dönt végül is arról, hogy milyen dokumentumokat hozunk nyilvánosságra, és melyeket nem lehet, hogy nem mindent értettem. Világosan nem mindent olvastam el, de az első olvasatban született szöveget mégiscsak így értelmezem. Látjuk azt is, hogy a jelenlegi parlamentunk fele új képviselőkből áll, új parlamentben ülünk itt, úgyhogy ezt az elvi kérdést nem csak itt a mi szakbizottságunkban, hanem más szakbizottságokban is fel kell tenni. Vajon a mi parlamentünknek meg kell ismételnie az első olvasatot, hiszen ez már szabályosan megtörtént egyszer. Úgyhogy elvi kérdést teszek én itt most föl mit fogunk majd tenni a második olvasat során? Mit teszünk egyáltalán a második olvasattal, mint olyannal? Az adott közös álláspontból indulunk ki a második olvasat lefolytatásakor? Ha ez így van, akkor az a benyomásom, hogy valahol csak és kizárólag a módosítókból tudunk kiindulni, azon módosítóindítványokból, amelyeket még az előző parlament dolgozott ki és terjesztett elő. Csak ezekkel vagyunk képesek mi az új ciklus alatt dolgozni. Úgyhogy egy újonnan választott parlament esetében az eljárási szabályzatunk lehetőséget ad az 59-es cikkében, amely kimondja, hogy egy újonnan választott parlament felülvizsgálhat első olvasatban hozott döntést. Én tehát azt szeretném, hogyha az előadó ezzel kapcsolatban elmondaná a véleményét, és szeretném a tanácsképviselőit is meghallgatni. Általában véve úgy vélem, hogy át kell gondolnunk. Át kell gondolnunk ezt a kérdéskört. Való igaz az is, hogy már előre járunk, úgyhogy fontos mindezt megkérdeznünk magunktól. Az ír ö, referendum után a Lisszaboni szerződés hatályba lépésére ö, várunk, de a csehek és az angolok is lehet, hogy másként döntenek majd. Ki tudja? Úgyhogy én magam elgondolkodom azon, hogy vajon abszolút szükséges-e a Lisszaboni szerződés eh, hatályba lépése előtt egy ilyen komoly súlyos dosszéban döntést hoznunk. a második olvasat minden bizonyal az utolsó olvasat lesz, nem lenne észszerűbb, hogyha megválnánk a Lisszaboni szerződés hatályba lépését? Előadó úr, mit gondol erről? Köszönöm, hogy ilyen nyitott és eszmecserét folytat velünk, köszönöm, hogy rendelkezésre áll, és felveszi a kapcsolatot a shadow raportőrökkel is. Valóban nagyon örülök ennek, mind a parlament képviselői, mind pedig az állampolgárok számára igen fontos témáról van szó, valamint az európai intézmények számára is szívügy ez a kérdés. Elnézést kérek, el kell, hogy menjek, egy delegáció vár rám, már most késésben vagyok, de a munkatársaim a választ meg fogják hallgatni. Köszönöm. Mrs. Hautala, please. Hautala asszony. Köszönöm szépen. Én zöld árnyék jelentéstevőként szeretnék szólni, és ahogyan Kesmen úr elmondta, én magam is rendelkezem némi háttérrel ugyanis, előéletem során Ezzel a témával kapcsolatos jelentést készítettem 2001-ben, illetve a svéd elnökség során nagyon jó eredményeket értünk el, és tudtuk, hogy voltak problémák, ugyanis nem minden definíció volt átlátható, de az Európai Bíróság megerősítette, hogy az EU-nak maximális átláthatóságra kell törekednie. És ez rendkívül fontos. Szerintem senki nem szeretne úgy hazamenni, hogy azt mondja a választópolgárainak, hogy az EU úgy döntött, hogy visszalép, hátralép, és ezt a témát felvizezi. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy a bizottság olyan javaslatot tett, amely nem csak kodifikáció kérdése, hanem jogszabályt kíván megváltoztatni annak érdekében, hogy az Európai Bíróság átláthatósági követelménye nem kapja meg ugyanazt az elbírálást. Azt gondolom, hogy ez a határozat tervezet ezzel kapcsolatban elképesztő, hogy a bizottság javaslatával itt tudtunk dolgozni. Meg kell néznünk a jogi helyzetet, meg kell néznünk, hogy a Lisszaboni szerződésnek milyen kihatása lesz, és azt hiszem, hogy a jelentéstevő jó úton halad. Ebben a három oldalú megbeszélésben a svéd elnökséggel és az Európai Bizottsággal. Természetesen szeretnénk pontosítani egyes kérdéseket a véleményben. Valószínűleg előfordulhatnak előértések, és Zommer asszonyt meg kell nyugtatni. Nem hiszem, hogy a nemzeti delegációknak a parlamentben kötelességük bármilyen beszámolót készíteni, hanem az intézményeknek a feladatuk, hogy betartsák ezeket a szabályokat, ahogy az elmúlt nyolc évben is kellett. Ez nem egy katasztrófa, sőt, mi több. Szerintem nagyon funkcionális, és minden intézmény részt vesz abban. Szerintem nagyon helyén való, hogy López Aguilar úr írt a jogi szolgálatnak, hogy egyes kérdéseinkre választ kaphassunk. A kérdések sorában csak felhívnám a figyelmet a következőre a bizottság hogyan fog eljárni a jogszabályokkal kapcsolatban a finn alkotmány értelmében jogszabály lehet minden, ami a polgárok jogait és kötelezettségeit érinti. A bizottság pedig azt mondja, hogy a jogszabály bármi, amit együtt döntésben határozunk el. Ennyi. Szerintem ez nem így van, úgyhogy a Lisszaboni szerződést várjuk meg, és azt is szeretném tudni, hogy a jogi szolgálat mit mond erről. Elnök, ne felejtsék el, hogy késésben vagyunk, úgyhogy könyörgöm önöknek, hogy tartsák be a határidőket. Döjong urat kérem, és aztán pedig a jogi szolgálatot. De Jong tessék. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden szólnék. Azt hiszem, nem szabad alábecsülni ennek a dossziének a jelentőségét. Az európai választások során azt láttuk, hogy a választók körében általános bizalomhiány tapasztalható, és ennek az volt az egyik oka, hogy a döntéshozatali folyamat az intézményeken belül, főként a tanácson és a bizottságon belül olyan, mint egy fekete doboz. Persze új vagyok itt még a szakbizottságban és az Európai Parlamentben, úgyhogy nem fogok új eljárást kezdeményezni, de szerintem azt figyelembe kell vennünk, hogy ez igen fontos terület, és tiszta lappal kell indítanunk. Szomer asszonynal nem értek feltétlenül egyet abban, hogy ezt úgy kell megközelítenünk, hogy korlátozóbb szabályokat hozunk, szerintem inkább kevésbé korlátozóaknak kell lennünk, és nagyon kiábrándító volt számomra, hogy a bizottság eredetileg el akar térni ettől. Frakcióm számára mi igazán fontos, az ez, hogyha a rendeletben kimondják, hogy a megkeresésnek nagyon konkrétnak kell lennie, akkor az probléma részét képezheti, hogyha polgárként információt keresünk, akkor mindig konkrétan meg kell határoznunk, hogy mit keresünk. Például, ha meg akarom tudni, hogy az európai közösség mit tesz éghajlatváltozás területén, vagy mi folyik az Európolban, akkor lehet, hogy nem lesz túl konkrét a kérdésem, elmondhatom, hogy hazámban nagyon tapasztaltak vagyunk az ilyen kérdésekkel kapcsolatban, és tudjuk, hogy a bürokráciában hogyan válaszolhatunk ezekre a kérdésekre. A jelentéstevővel konstruktív módon készen állok együtt működni, de szerintem ki kell nyitnunk, ki kell tárnunk azt a fekete dobozt, ami jelenleg az Európai Unió. Köszönöm, így az elnök. Nem tudom, hogy az Európai Jogi Szolgálat akar-e hozzászólni, ugyanis egyes kérdéseket föltettek, én magam is írtam már egyébként egy levelet, konkrét kérdésekkel az Európai Jogi Szolgálatnak. Barilló úr, tessék! Először is hadd erősítsem meg, amit Michael Cashman mondott hozzászólása kezdetén. Amikor én kisfiú voltam, az általános iskolában jól emlékszem, hogy volt az iskola bejáratánál, <laughs> volt az iskola bejárata fölött egy felirat, hogy a demokrácia az átláthatóság aláírás Michael Cashman. Úgyhogy készen állunk arra, hogy ezzel az élő legendával együtt dolgozzunk, aki maga Michael Cashman. Groucho Marx nagyszerű pingpongjátékos volt, talán önök is tudják, és a pingpong politikát már Nixon elnök előtt bevezette, még mielőtt ő az új Kína-USA kapcsolatokat megkezdte volna. Michael Cashman nagyon pontos kérdéseket tett fel a tanácsnak és a bizottságnak, és eddig még nem hallottam pontos választ hanem megint csak az Európai Parlamenthez dobták vissza a labdát. Hát mi nem így látjuk a helyzetet. Ami a 1049-es rendeletet illeti. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy Michael Cashman által javasolt eljárási mód tehát, hogy egy trialógus valósuljon meg, egy magas szintű trialógus szerintem a jó eljárási mód lehetne, hogy ezt a rendeletet, illetve annak felülvizsgálatát jó irányba vigyük. Kérdések merültek fel talán elnök urat is foglalkoztatja ez, például, hogy a módosításokat újra beterjesztik, azokat, amelyeket a márciusi plenárison már jóvá hagytak, és talán első olvasatban újra jóvá hagyják. Hadd emlékeztessek arra, hogy nem volt első olvasat az Európai Parlamentben egyáltalán, hanem egyszerűen csak jóvá hagyták valamennyi módosítóindítványt, és ezen felül az Európai Bizottság állást is foglalt ezekkel módosítókkal kapcsolatban. Azt gondolom tehát, hogy nincsen szükség jelen pillanatban arra, hogy újra jóvá hagyjuk az első olvasatot, amit az Európai Parlament nem hagyott jóvá, hanem a magas szintű trialógust a parlament, a tanács és a bizottság között valósítsuk meg. Természetesen a jogi szolgálat visszatér majd az levelére is. Köszönöm. Akkor jöjjön a jelentéstevő, Kesmen úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden szólok, szeretnék köszönetet mondani valamennyi hozzászólónak. Nagyon sajnálatos, hogy Zomer asszony nincs itt, ugyanis az ő hozzászólása volt a leghosszabb, de majd őt személyesen megkeresem. Szeretném biztosítani őt és másokat is, Buszutil urat mindig megnyugtatom, talán tudhatja, hogy ez az életcélom, hogy önt megnyugtassam. Az Egyesült Királyság ratifikálta a Lisszaboni szerződést. Ne higgy el a folyosói plegykákat, ne higgy el a sajtóban megjelenő plegykákat, ahhoz, egy jogszabály törvényé válik, hogyha ezt elfogadják, és ha megtörténik a ratifikáció, akkor az új törvény a parlament elé kerül, akkor pedig mi történhet? Ha az Egyesült Királyság nem akar a Lisszaboni szerződés része lenni, akkor a kilépéséről kell tárgyalnia. De felejtsük most el az Egyesült Királyságot. Úgy döntöttünk, hogy megadjuk magunknak a legnagyobb számú lehetőséget. Jó barátom, ma a jogi szolgálatból teljes mértékben egyetértek, főként ezzel kapcsolatban, amit róla mondott. Szerintem az lenne a jó eljárási mód, hogyha az árnyékjelentésnevőkkel összeülnénk, és a bizottság nagyon okosan próbált minket félretájékoztatni a szavazás előtt és során, biztos ezt fogja folytatni, akár fogadhatnék is a hatos és hetes cikkben foglalt aggályokra. Hát annyira könnyű ez, annyira egyszerű, de mit ajánlok? Trialógus, hogyha nem sikerül előrelépni, akkor egy kétsávos megoldást választunk, szóbeli kérdés novemberben a plenárison a jogi szolgálattal kapcsolatba lépve, és várva a választ az ön által elküldött levélre. Meg fogja ez osztani a házat nyilván, de hát erről szól a politika. Nem vehetjük az állampolgárokat biztosra, ezért szeretném önt, Puszutil úr, megnyugtatni. Elnök, köszönöm szépen, hát akkor erről ennyit. Hogyha senki nem szeretne szót kérni, ha igen, akkor kérem nagyon röviden. Jó, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Igen, teljes mértékben egyetértek azzal, amit Cashman úr elmondott. Valóban, számomra is alapvető fontossággal bír az, hogy a jogi szolgálat tisztázza azt, hogy e dossziéra milyen kihatással lesz a Lisszaboni szerződés. Fontos az is, hogy az Európai Unió szervei, ügynökségei világosan tiszteletben tartsák az átláthatóság elveit és szabályait. Ma még inkább, mint eddig bármikor, fontos, hogy az Európai Parlament ne lépjen vissza már adott szavához képest tiszteletben kell tartani az, az, az egyre növekvő átláthatósági elveket, a különböző vélemények, jogi vélemények, szakbizottsági és európai szervezetek véleményeit figyelembe kell venni az európai és nemzetközi szervek vonatkozásában, és nyilvános hozzáférésről beszéltünk, jelenleg az Európai Uniós Líbia is e, erről tárgyal Buzutil Köszönöm szépen. De Michael élet célja az, hogy engem megnyugtasson, ezt köszönöm, de azt hiszem, hogy jelen pillanatban nagyon fontos lenne, hogyha az árnyékjelentéstevőkkel találkozna és megbeszélnék az eljárási módot, ugyanis, hogyha vannak félreértések, így azt a leghamarabb tisztázni kell. Ennek alapján biztos vagyok abban, hogy Michael irányításával és az árnyék jelentéstevők segítségével sikerül meghatározni az előrevezető utat. Elnök mikrofonja bármi más megjegyzés a tanács és a bizottság részéről, mielőtt lezárná a jelentéstevő ezt a pontot, Kesmen úr, akkor tessék. Csak elismételném azt, hogy nagyon szívesen együttműködöm az árnyékjelentéstevőkkel, és az lenne az ajánlásom, hogy a novemberi plenáris során egy szóbeli kérdést intézünk a jogi szolgálathoz küldött levél alapján. Köszönöm szépen, akkor úgy tűnik, hogy erről ennyit. A által javasolt munkamódszert az árnyékjelentéstevőkkel megbeszéli, és a jogi szolgálattal megvitatja ezt a trialógus formátumot. Úgyhogy akkor folytathatjuk az eljárást, és nézzük most a következő napi rendi pontot. Ez a 14-es napi rendi pont. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e-kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása. Nagyon intenzív vitát folytattunk a múlt héten. Tania Fajon asszony csütörtökön és pénteken Szarajevóba utazott, és most pedig készen áll arra, hogy megossza velünk megjegyzéseit, még mielőtt megadjuk a szót a tanácsnak és a bizottságnak. Tania Fajon asszony parancsoljon. Um, Köszönöm szépen. Először szeretném elmondani, hogy nagyon jó volt a vitánk. Ma szavaztunk a jelentésem véleményéről, amelyet Sarah Latford készített Kitűnő volt az együttműködésünk. működésünk 51-en támogatták a jelentésemet a szavazáskor, és ugyan ezt az irányt javaslom majd a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos jelentésemben is. Ez már megnyitja az utat a plenáris irányába is, tehát jó lehet a jelentés ott. Az az irány, amelyet javaslok, az az, hogy Boszniát és He- Bosznia-Hercegovinát és Albániát helyezzük átmenetileg a Schengeni fehér listára, de csak akkor fogják majd mentesíteni őket a vízumkötelezettség alól, amikor az egyik ország minden feltételt, feltételt teljesít. Szeretném elmondani, mit láttam Szarajevóban a múlt héten. Nagyon hasznos volt ez a látogatás. Két napig tárgyaltam a kormány számos képviselőjével, kitűnő friss információkkal szolgáltak számomra, képesek voltak szinte 90%-át a meglévő benchmarkoknak, tehát ezt teljesíteni tudják. Ez bizonyította azt, hogy közösek a céljaink, ez pedig az, hogy vízummentességet adjunk minden bosznia-hercegovinai lakosnak. Nagyon örülök annak, hogy már a múlt héten is beszéltünk erről, és a bizottság júliusi javaslata kihagyta Boszniát, és ez Boszniát nagyon nehéz helyzetbe helyezte. Már most is nagyon nehéz a helyzet politikailag, és ez csak rosszabb lehet akkor, hogyha nem adunk egyértelmű jelzést a hatóságok felé, azután, hogy ennyire jelentős előrelépést tettek. Korrupció ellenes, terrorista ellenes, pénzmosás ellenes tevékenységeket is megvalós, megvalósítottak. A következő héten megkezdik kiadni a biometrikus útleveleket. Voltak késedelmek, de nem várnak nagy problémákat itt és minde, mintegy 65 ezer biometrikus útlevelet fognak kiadni az év végéig. Az Európai Bizottság az elmúlt héten bevallotta, amikor Szarajevóban voltam, bevallották, hogy óriási az előrelépés, tehát úgy gondoljuk, hogy egyértelmű jelzést kell adnunk a hatóságoknak, hogy itt az ideje annak, hogy átmenetileg a fehér listára helyezzük ezt az országot, és hogyha a többi benchmarkot is teljesítik, akkor nem fogunk időt vesztegetni a jogalkotással. Tehát ennek az a célja, hogy ne veszítsünk plusz időt a jogalkotással. Néhány mondatot mondanék a jelentésről Koszóval kapcsolatban és természetesen figyelembe kell venni a különböző álláspontokat a különböző tagállamok részéről. Ezt úgy próbáljuk megtenni, hogy együttműködünk az árnyék jelentéstevőkkel, Sara Látfordal és uh, Anna Maria uh, Gobálcek asszonynal. Köszönöm szépen az együttműködést, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez az egyetlen létre a Nyugat-Balkánnak, amelyet teljes mértékben kihagytunk a vízummentességi programból. Tudom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, de hiszek abban, hogy megoldást kell találni a koszovói emberek számára is, egy megoldást arra, hogy valahogy bevonjuk őket a vízum liberalizációs folyamatba. Hadd zárjam le azzal, hogy kaptam egy levelet számos fiataltól Szarajevó során, és ebben leírták, hogy a támogatásunkat igazából egy fénynek fogják fel a nehéz időszakban. Kaptam egy levelet is, amely egy olyan szemét érkezett, aki közel lakik Szlovéniához, és úgy érzi, hogy hiába van közel Szlovénia, mégis több száz évnyire vannak Szlovéniától. és úgy gondolom, hogy nem jó az, hogyha ezek a fiatalok a politika túlszaivá válnak, és mindenképpen tennünk kell valamit. Köszönöm szépen ezt a frissítést, ezt a tájékoztatást, ami Albániával és Boszniával foglalkozó javaslatát illeti. Bizottságot kérdezem, bizottság képviselőit, hogy kíván-e szólni. No? Yeah, uh, yes, please. Igen, parancsoljon. Kérem mutatkozzon be. A bizottság részéről azt tudjuk elmondani, hogy megkaptuk a tájékoztatást, a határidős tájékoztatást azon, tag, azon államok részéről, aki, amelyek a bizottság javaslatában júniusban nem szerepeltek. Bosznia-Hercegovina és Albánia további jelentést kell, hogy tegyen arról, hogy a vízum liberalizáció terén milyen további előrehaladás történt. A bizottság megerősíti, hogy néhány napja valóban megkaptuk, valamikor október elején ezen országjelentéseket. A boszniai és albán jelentésekről van szó a vízum liberalizáció keretében. Örömmel tapasztaljuk, hogy előrelépés történt. Az előadó asszony, Fajon asszony és elmondta valóban. A reformok keretében előrelépés történt, az úti terve által előírt kritériumokat egyre inkább teljesítik ezen országok. Igen gyakran Szeptember végén például intézkedéseket foganatosítottak az adott országokban, és a jelentésekben, a legfrissebb jelentésekben ezen intézkedéseket már mm, beillesztették, de itt nem egyszerűen intézkedések elfogadásáról, hanem végrehajtásáról van szó. És amikor a nyomonkövetést végzi a bizottság, akkor erre is összpontosít. Nagyon örülünk, hogy az Európai Parlament támogatja ezen nyomonkövetési erőfeszítéseinket, továbbra is így kívánunk haladni. Néhány perccel el, ezelőtt kaptunk egy megerősítést, mely szerint ezen az úton tovább kell haladnunk, a parlament képviselői támogattak erről minket. A szeptember végé, végéi ö, jelentésben szereplő intézkedésekkel kapcsolatban azt is ellenőriznünk kell, hogy az, az intézkedéseket foganatosították-e azóta, néhány napra még szükségünk van, és kinn a terepen, helyszínen is értékelést fogunk végezni. Albán és bosnyák részről azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak ilyen jelentésről, hanem Montenegró és Szerbia is küldött ilyen jelentéseket. Néhány napja már beszámoltam arról, hogy jövő hétre Belgrádban és Macedóniában és Montenegróban is, valamint a koszovói határterületen is szeretnénk értékelési kiküldetéseket szervezni annak érdekében, hogy megállapítsuk és ellenőrizzük azt, hogy a nyitott kritériumok valóban a két érintett ország részéről teljesítésre kerültek-e. Az eredményekről majd az értékelés, további értékelés eredményeiről Montenegró és Szerbia szintjén jövő héten kerülnek majd sorra. Ha kérdéseik vannak, természetesen szívesen válaszolok rájuk. Merci, Madame Gogó. Köszönöm, Gogó asszony. Most pedig akkor a kérdések listája következik, illetve a hozzászólók, Koraca Bildasszony az első. Köszönöm, elnök úr. Árnyék jelentéstevőként nagyon nagy örömmel értek egyet Tánia kolléganőmmel, hogy üdvözöljük az előrelépéseket, főként amelyek Boszniával történtek. Kapcsolatban voltam az elmúlt napokban a boszniai főképviselővel, barátokkal, és elképesztő, hogy mennyi előrelépés történt, hogy a követelményeknek megfeleljenek. Hogyha határozottak vagyunk, tehát sikerül előrelépést elérni. Azt is szeretném elmondani, hogy a megközelítésünk pontosan ez, mindannyian szeretnénk, hogy a, a lehető leghamarabb felgyorsuljon a vízum szabadság ezeknek az országoknak. Én magam, főként pedig a néppárt, egységesek vagyunk, megteszünk mindent azért, hogy a folyamatot felgyorsítsuk. De a különbség közöttünk és a jelentéstevő szövege között az, hogy őszinték akarunk lenni az emberekkel, nem akarjuk őket becsapni, hanem azt akarjuk mondani nekik, hogy üdvözöljük önöket, de akkor, hogyha már készen állnak. Az egyes és a kettes függelék közötti különbség jogi különbség, nem pedig politikai. Nem lehet a pozitív mellékletben lenni, de a csillagozat részsel együtt. Legyünk őszinték, legyünk tisztességesek az emberekkel, mondjuk azt nekik, hogy üdvözöljük Önöket, szívesen látjuk Önöket, már majdnem ott tartanak, de ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelni, mint más országok. Azonban mi realisták akarunk lenni, és a tanács elé egy olyan javaslatot akarunk beterjeszteni, amelyel kapcsolatban tudjuk, hogy a tanács nem fogja elfogadni a felelősségek átcsoportosítását a döntéshozatal során a tanácsról a bizottság felé. Ezt akarja a jelentéstevő megtenni. Ha a bizottság egy pozitív javaslatot hozott, nem lehetséges csak az alapján megadni a szabad vízumot. Kérjük meg a bizottságot, hogy tegyék meg az értékelést a lehető leghamarabb, terjesszék be a tanács elé a javaslatokat, és amint a követelményeknek megfelelt mindenki, nincs ok a vitára nagyon gyors, zöggenőmentes folyamatnak lehetünk szemtanúi, az új tanácsi rendelet elfogadásában szerintem ez az egyetlen realisztikus módszer arra, hogy biztosítsuk, hogy valamennyi európai intézmény ugyanazt a politikai üzenetet továbbítja a nyugat-balkáni országok népeinek. Köszönöm, elnök úr, remélem, hogy folytathatjuk a konstruktív párbeszédet, amelyet Tanyával és Szarával folytattunk. Köszönöm szépen. Gönc Kinga asszony, parancsoljon. Thank you very much. I am really glad to continue this discussion. Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök, hogy folytathatjuk ezt a vitát. Szeretném magunkat emlékeztetni arra, hogy a határozat nem egyszerűen csak technikai és jogi jellegű, hanem igen jelentős politikai döntésről van szó. Mi ezt minnyáján tudjuk, a Nyugat-Balkán stabilitása valóban érdekében áll az Európai Uniónak. Itt nem csak egyszerűen vízumkérdésről van szó az Európai Unió szintjén. Az én benyomásom az, hogy ha, ha tánya javaslatát nem követjük, akkor igen erőteljes vízválasztó vonalat húzunk a vízummentes, valamint az albán és bosnyák oldal között, amely vízumkötelezettségnek kell, hogy eleget tegyen. Tánya elmondta már az, ö, az elmúlt napokban helyszínen járt, és a bizottság képviselő is utalt a jelentésekre, amelyeket Albánia és Bosznia-Hercegovina éppen csak beadtak. Ez a vízválasztó vonal igazából nem igazán jó alapokon nyugszik. Miért? Mert a két ország, Albánia és Bosznia komoly lépéseket tett, komoly előrelépést tett. És mindez már kezdetet jelenthet a vízummentes időszak felé. Fontos a politikai üzenet, ha ezen országoknak, adott országoknak megadjuk a vízummenteséget, a többieknek pedig várniuk kell, ez egy komoly üzenet. Persze minden, minden kritériumnak meg kell felelni, de valahol az az érzésem, hogy két-hármas blokkokat alakítunk ki, és egymás ellen helyezzük őket amikor a kötelezettségeket teljesítették az adott országok, akkor azonnal beléphetnek a vízummentes rendszerbe, azonnali ö, hatályba lépéssel figyelembe kell azt is vennünk, hogy mi indokolja, vagy mi nem indokolja ezt. Motiváljuk, vagy demotiváljuk az embereket. Igen, ezen régió stabilitására van szükségünk, de tudjuk, hogy igencsak e, csúszós még itt a talaj, úgyhogy én nagyon is támogatom az előadót, és nagyon szeretném, hogyha megoldást találnánk. Ne szélesítsük ezt az űrt, hanem igenis hozzuk ezen országokat közelebb egymáshoz, motiváljuk őket, hogy az EU felé közelítsenek. Köszönöm. Thank you. Mrs. Lutford. Köszönöm, Lutford, barona. Köszönöm, elnök úr. Ez politikai és technikai döntés, hogy utazási szabadságot biztosítunk a nyugat-balkáni országoknak, és szerintem világosnak kell lennünk, semmiképpen nem akarjuk a kritériumokat felvizezni. A határbiztonság rendészeti szabályok esetében senkinek nem áll érdekében, hogy a szabályokat figyelmen kívül hagyjuk. Ezek az országok nem akarják a kritériumokat megszegni vagy megkerülni. Ami politikai döntés az az, hogy olyan jelet küldünk-e, hogy nincs akadály ezeket hogy elérjük az utazási szabadságot, csak az, hogy teljesíteni kell a követelményeket. Szeretném kiemelni, hogy az AFED bizottságban az a döntés született, hogy véleményemet blokkolják. Itt 51-8 arányban született meg. Ez egy pártokon átívelő döntés, hogy ezt az álláspontot támogatják. És Koreca Bildasszonynak is ezt mondom. Miről is van szó? Arról, hogy mind az öt nyugat-balkáni országot egy jogi eszközbe veszünk be, de egy olyan végrehajtással, amely tisztán azon múlik, hogy ezek az országok és kormányaik mikor tudják a követelményeket teljesíteni, amelyeket annak érdekében, hogy a bizottság azt mondhassa, hogy igen, teljesítették azokat. Azt hiszem, hogy mindannyian elfogadhatjuk, hogy párbeszédre van szükség, és a tanácshoz is intéznék egy kérdést, hogy segíthetnek-e abban, hogy a csillagozott megközelítést nem szeretik, akkor a tanácsnak adhatunk-e szerepet abban, hogy megoldást találjunk Azt próbáljuk elkerülni, hogy egy teljesen új javaslatot kapjunk jövőre a bizottságtól. Tehát a teljes jogi folyamatot újra kell kezdenünk, konzultálni kell a parlamenttel, majd visszatérni a tanácshoz. Nem azt próbáljuk, hogy mindenkit egy jogi eszköz alá vegyünk. De nem akarjuk a kritériumokat gyengíteni. az érintett országok, illetve az állampolgárok remélhetőleg piszkálni fogják kormányaikat, hogy igen, valóban elérhetjük ezt, de akkor, hogyha teljesítjük a kritériumokat. Úgyhogy ez a különbség, ez egy jogi struktúra, nem arról van szó, hogy a kritériumok teljesítését akarjuk gyenkíteni. Igen, van egy téma, ahol segítséget kérnék a másik két intézménytől, ha nem tetszik a megfogalmazásunk, akkor álljanak elő valami jobbal. De itt alapvető döntési lehetőség van. Nem mondhatom, hogy mind, illetve azt mondhatom, hogy mindannyian egyetértünk a fő célkitűzésben, de két módja van annak, hogy ezt elérjük. 51-8 arányban támogatták a mi megközelítésünket, Fajon asszonyét és az enyémet, hogy egy jogi eszköz alá vegyük be az országokat. A bizottság jelentése Bosznia-Hercegovináról és Albániáról értékelni fogják ezt, illetve azt ígérték, hogy helyszíni missziókat tartanak, majd ez mikor fog megtörténni. Az AFED bizottság az egyik módosításomban támogatta a havi értékelési módot, tehát hogy a bizottság havonta értékelje azokat az országokat, amelyek most még nem felelnek meg a követelményeknek. Szerintem nagy segítség lenne, hogyha a bizottság aktív, aktívan járna el, és a helyszíni missziókkal kapcsolatban meg tudná mondani, hogy Bosznia-Hercegovinában mikor, illetve Albániában mikor tartanak ilyen missziókat. Az utolsó mondani valóm Koszovóval kapcsolatos. Ahogyan Fajon asszony is, azt mondanám, azt gondolom, hogy pragmatikus megközelítést akarunk találni a vízum párbeszédről Koszovóban, annak érdekében, hogy egy úti tervet állíthassunk fel. Mindannyian tudjuk, hogy milyen kényes ez a téma. Én magam nyitva állok azelőtt a formula előtt, amelyet az AFED bizottság is támogatott, tehát hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy Koszovó függetlenségét elismerik-e vagy sem. 22 ország támogatja a függetlenségét, és azt mondja, hogy a 1244-es határozat már nincs érvényben, ez most már nem egy protektorátus, de szeretném, hogyha mindenki ezzel egyetértene, talán a bizottság ennek a legalitásáról tudna szólni, segíthetne a megfogalmazásban. Talán a tagállami hatáskör az egy lábjegyzet lehetne a státusszal kapcsolatban. De szerintem itt a bizottság szakértelmére támaszkodunk, hogy segítsen abban, hogy egy nagyon világos meghatározást találjunk. És szerintem Koreca Bildasszony is egyet fog ezzel érteni, remélem el tudja majd fogadni, és ebbe az irányba haladhatunk tovább. Tehát megint el akarom mondani, nem arról van szó, hogy egyszerű, hátsó ajtós, kiskapus megoldást akarunk kínálni ezeknek az országoknak, hanem azt mondjuk, hogy meg kell felelniük a kritériumoknak, de egy új jogi javaslatra van szükség a bizottságtól, hogy ezt újra kezdhessük. A lehető leghamarabb, amint a kritériumoknak megfelelnek. Egyáltalán nem értem az elnökség és a bizottság ellenvetését ezzel a megközelítéssel kapcsolatban. Hogyha ez jogi, technikai, megfogalmazási problémát, akkor segítsenek ebben. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Certainly we all... Köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk, hogy Ludford asszony egy olyan véleményt fogalmazott meg, amelyet nemrégiben szavaztak meg az AFET szakbizottságban, és ez egy nagyon kényes dosszié, 12.30-kor le kell zárnunk a délelőtti ülésünket, és mi nagyon sokan szeretnének hozzászólni, tehát kérem, mindenki tartsa be a felszólalási időt. Ernst asszony következik. Igen, köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevőként a frakcióm részéről szeretném megköszönni Fajon asszonynak a munkáját. Keletnémet német vagyok, és tudom, hogy mennyire fontos ez a javaslat, amelyet öntett és tudom, hogy mennyire fontos egy régió számára az, hogy befejeződjön a, az elszigeteltség. Én azt mondanám, hogy ne csak Albániához és Bosznia-Hercegovinához forduljunk, hanem foglalkozzunk olyan opciókkal is, amelyek Koszovó számára is megfelelőek. Nekem ez nagyon fontos, hogy itt bármilyen megfogalmazás által és egy olyan opciót fogalmazzunk meg, amely segíti. Arra kérném a bizottságot, hogy vizsgálja át a vízumentességet más országoknál is. És azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy hogyan lehetne megkezdeni a párbeszédet Koszovóval a vízummentességről, hogyan lehetne belekezdeni ebbe, hiszen ez nagyon fontos az ott élők számára, hiszen ők nincsenek valami jó helyzetben, egyfajta üzenetet kell adnunk az intézmények részéről, hogy nyitunk feléjük, és ez a politikai, szellemi szempontból is nagyon fontos az ország számára. Tehát mindenképpen meg kell nyitni a párbeszédet Koszovóval, minden lehetőség, lehetőséget ki kell használni, minden megfogalmazást ki kell használni ennek irányába, és szerintem ebben az irányba egy óriási konszenzus is van. Zanoga asszony. Uh, Elnök úr, megpróbálok nagyon rövid lenni. Támogatom a jelentés készítő véleményét, ezt már elmondtuk a szeptemberi vita során is. De a zöldek nevében szeretnék emlékeztetni az álláspontunkra a biometrikus adatok felhasználását illetően, Hogyha ez nem lenne egy benchmark, akkor sokkal gyorsabb lett volna a folyamat, vagy gyorsabb lenne a folyamat, ezért módosítókat nyújtottunk be. Tudjuk, hogy kisebbséget képviselünk, szeretnénk emlékeztetni arra, hogy arra van szükség, hogy lássuk azt, hogy valóban fontos ez a benchmark, a biometrikus benchmark a biztonság szempontjából. Sarah Latford véleményét is üdvözöljük, illetve a külügybizottság véleményét is. Köszönöm. Elnök, Bond úr következik. Tisztelt elnök úr, a az én pártom is eh, támogatom, tá- ne, nem támogatjuk a eh, jelentéskészítőnek a véleményét, azért is elmondom, hogy miért. Bosznia egy olyan ország, ahol a boszni Boszniában az iszlámok szeretnék a sárját bevezetni. Bosznia, tehát egy biztos eh, hely a terroristák számára, és mindenképpen szeretek megvédeni az EU-t az ilyenfajta országoktól. Nem hiszem, hogy egy ilyenfajta országnak a benchmarkoktól függetlenül meg kell adni a vízummentességet, hiszen ők az iszlám országot támogatják, és a holland állampolgárokat szeretnénk ettől megvédeni. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy nagyon jó Fajon asszony jelentése, illetve Ludford asszony jelentése is nagyon jó. Úgy gondolom, hogy egyenesnek kell lennünk az állampolgárokkal szemben, akik ott élnek, főként Boszniával szemben. Úgy gondolom, hogy őszintének kell lennünk, egyfajta kiinduló pontot kell lenni. Mennyire igazságos az, hogyha horvátoknak ők van ahhoz, hogy utazgassanak, míg másoknak nem mennyire Igazságos az, hogyha a bosnyák szerbek megkapják ezt a lehetőséget. Sajnos a bosnyák moszlimok nem kapják meg ezt a lehetőséget. Nem szabad, hogy új feszültségek keletkezzenek. Úgy gondolom, hogy, hogy szükség van erre a fehér listára, de Bosznia és más országok, akik még nem teljesítik a fetteléket, ők is csatlakozni tudnak majd akkor, hogyha a kritériumokat teljesítik. Nagyon fontos ez együttműködés a korrupció, a bűnözés leküzdésénél, és ez az együttműködés nagyon lényeges, ezt kell fenntartani. Úgy gondolom, hogy a terrorizmus miatt nem lehet megtagadni a vízumentességet, hiszen a terroristákat ez nem érdekli. Tehát mindenképpen valahogy meg kell oldani ezt a problémát. Köszönöm szépen, mondja az elnök, eh, Vilcsák úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy balkáni nyelven szeretnék felszólalni, hogy hozzáadjak valamit ez az érzékeny kérdéshez. narodi вече много векове да живеят смесено. A balkáni országok évszázadokon keresztül keveredve éltek minden egyes országban, minden egyes államban. A helyzet más. Más, mert illetve közös azzal kapcsolatban, hogy mennyire kényes. A legkényesebb a koszovói helyzet, de ugyanez vonatkozik Macedóniára, Horvátországra, de nyilván Koszovó viszi el a pálmát ebben a tekintetben, ami pedig ezt a kényes helyzetet illeti. Nem szabad a diszkrimináció miatt még jobban elmélyíteni a különbségeket. Egyformán kell kezelnünk mindenkit. Teljesen mindegy, hogy intézményeik stabilak vagy sem. Amit én bölcsnek tartok, az, hogy tiszteletben tartsuk először is a technológiai, technikai követelményeket, például a biometrikus útleveleket, el, az, hogy eltöröljük a vízumokat, ez kell legyen a fő követelmény. Koszovó egy homogén ország szemben a többiekkel, ugyanis a koszovói szerbek gyakorlatilag nem léteznek, koszovói állampolgárságúak, és sokan szerb útlevéllel, illetve néhányan rendelkeznek szerb útlevéllel, de csak ez csak különleges helyzetben fordul elő. Nem szeretnénk, hogyha a más nemzetiségű koszovói polgárok más országba menekülnének. Remélem ezt nem azért tennék, hogy a valóság torzulásával akarnának együttműködni, ami egyébként a mi munkánknak eredményeként is létrejöhet, illetve üzeneteink eredményeként, amelyek nem mindig pozitívak. Egy percben kérem, hogyha egy percben hozzász akarsz szólni, Holmeyer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek Szeretném még egyszer tisztázni azt, hogy Bont úr hozzászólása nem felel meg az igazságnak, mindkét szempontból van vízummentesé, tehát a kritériumokat betartják. Ebből a megjegyzésből már látom azt, hogy politikailag mit várhatunk, hogyha az egyes függeléket csillaggal látjuk el, akkor lehet, hogy azt fogják mondani majd, hogy, hogy az Európai Parlament olyan országnak adott vízummentességet, amelyek nem testették a feltételeket. Az anek, a kettes függelékben vannak azok az országok, ahol nem kell vízum, az egyesben vannak a vízum köteles országok. Hogyha az egyes függelékből a másikba helyezzük át az egyik országot, pedig az még az egyes függelékbe tartozik, az jogilag szempontból nagyon problematikus, ez azt jelenti, hogy az egyes függeléket teljesen törölni lehet, mert minden egyes országot csillaggal lehet ellátni, hiszen hogyha teljesítik a kritériumokat, akkor nem is kell vízum, tehát akkor minek az egyes függelék. Tehát én ezt problémásnak tartom, politikailag ezt mindenképpen ezzel visszaélhetnek, hiszen ezt a benyomást kelthetjük, hogy vízummentességet adtunk nekik, pedig nem ez történt. Tehát mindenképpen megfelelő jelzést kell adnunk, ahogy más kollega is már javasolta, Európai Parlamentként meg kell állapítanunk azt, hogy mindkét országnak szeretnénk a lehető leghamarabb vízumentességet adni, és amint teljesítik ezt a fajta kritériumokat, akkor azonnal meg tudjuk nekik adni ezt a mentességet. Ez nem egy bonyolult folyamat, és nem kell ezt megváltoztatni a jogi folyamatokat sem. Köszönöm szépen, úgy látom, e, gondolom egyértelmű, hogy már nagyon sokat vitáztunk erről a dossziéről. meg kell hallgatnunk a bizottság képviselőjét, végezetül Gogon asszony, röviden. Nagyon dióhéjban megértem, teljes mértékben megértem különböző szakbizottsági megközelítéseket, amely szerint politikai határozatot kell hozni, egy olyan politikai határozatot, döntést, amely utal a politikai prioritásokra és ezen régió szükségleteire. Hadd emlékeztessek arra, hogy a bizottság ezen politikai prioritásokat figyelembe vevő munkaanyagot már kidolgozott, és a regionális megközelítést képviseli. A Nyugat-Balkánról beszélünk ebben a dokumentumban, viszont semmi nem szerepel más országokról, más régiókról, a pozitív és negatív listáról. Semmilyen rendelkezés nem szerepeltünk, szerepeltetünk arról, hogy a rendelet kozmetikázásával kapcsolatban hogy akarunk eljárni. Az előző ö, bizottsági javaslatok során ugyanígy jártunk el. Mi támogatjuk magát a javaslatot, ez magától értetődik. A regionális megközelítést meg kell tartani, ez a kiindulási pontja magának a bizottságnak is, amikor ilyen specifikus eh, részletekben menő úti tervet dolgoz ki, a monitoring eh, részletezésével együtt, pedig ez egy igen nehézkes eljárás. Újra szeretném megerősíteni, hogy a bizottság javaslatának kiinduló pontjáról van szó. A bizottság ezen eh, javaslatában megerősíti azt, hogy továbbra is regionális megközelítést kövessen. Az adott országok részéről pedig azt is el kell, hogy fogadják, hogy saját, megérdemelt előrehaladásuk fényében értékeljük őket. Itt most lezárom, mert azt hiszem világosabb már nem lehetek következetes megközelítést kell alkalmaznunk, és az el, ez elért eredmények alapján kell értékelni az országokat. 2001-ben Romániával és a csillag megközelítéssel kapcsolatban végül úgy döntöttünk, hogy töröljük a csillagot, azt maga a tanács hozta meg mégpedig a bizottsági jelentés és a bizottsági javaslat alapján történt ez, mivel a bizottság konstatálta, hogy Romániában megfelelő előrelépés történt. Úgyhogy a bizottság, mint olyan magától nem törölt el a csillagocskát, román jelentéssel kapcsolatban sem, hanem a tanács hozta meg ezt a döntést. A célunk tehát az, hogy a regionális megközelítést megtartsuk. Óriási célkitűzés számunkra alapköve a megközelítésünknek, viszont kizárólag a Balkán országokra vonatkozott ez a megközelítés, ami értékelésünk alapján lépésről lépésre kell a kislépések politikáival eljárnunk, és minden egyes országnak egyenként kell a különböző követelményeknek megfelelniük. A tagállamok és a parlament támogatásával komoly szigorú lépések alapján járunk el egy gyakorlatban. Vannak országok, ahol ez gyorsan zajlik, másút lassabb a folyamat. Ami Koszovót illeti, a bizottság jövő héten egy közleményt tesz majd közzé, amely ö, meghatározza, hogy Koszovóval milyen módszert kell követnünk való igaz. Koszovó a régió részét képezi, ezt nem rejthetjük véke alá, külön sajátossága van, jogi státusza, jogállása eltérő, az elismerés kérdését fel kell vetni, de előrelépést is kell tennünk a bizottság. Ezen tanulmányal, tanulmány, valamint egyáltalán a megközelítéssel kapcsolatban egy testre szabott megközelítést akarunk elérni. És még mielőtt meghallgatnánk Fajon asszony záró megjegyzéseit, hadd jelentsem be, hogy bár vitás ez a jelentés, szavazni fogunk róla. November 19-én hétfőn fogunk szavazni róla Strasbourgban. De a módosítások határideje pedig holnap délben lejár, október 7-én. November Bocsánat, mondja a jelentéstevő, október 19, nem november 9, az elnök kivávítja magát, igen. Egyes kollégák jövő héten Brüsszelen kívül tartózkodnak, úgyhogy ezért Strasburgi hétre tettük. Köszönöm szépen a hozzájárulásokat. Latford asszony véleménye nagy többséget nagy többségű támogatást kapott ez a Fedben. A bizottsághoz hasonlóan örömmel hallom, hogy elvileg támogatják az általunk képviselt irányt, és megfelelő jogi megoldást kívánnak találni arra, hogy ezt a két országot hogyan lehetne a Schengeni fehér listára felvenni. Remélem, hogy ennek megtaláljuk a módját, és kiemelném azt is, hogy ezt egyébként a módosítóban is meg fogom fogalmazni. A határidő előtt persze még megpróbáljuk beadni a módosítókat, és szeretném kiemelni, hogy nem próbáljuk meg a kritériumokat megkerülni. A két ország esetében úgy gondoljuk, hogy azonos vízumliberalizációra kell sor kerüljünk, nem egyszerűen nem akarunk időt vesztegetni, hogy még egyszer felül kelljen vizsgálni a jogszabákot jövő évben Bosznia-Hercegovinában választások lesznek, áprilisban kezdődik a kampány, nagyon kemény, nagyon nehéz politikai helyzet lesz, bosnyákok, szerbek, horvátok megállapodtak a vízumliberalizációval kapcsolatos álláspontjukban nekünk, pozitív jelet kell küldenünk, ez jó a választásoknak, jó a polgároknak, nem szabad megosztani az embereket a régióban Úgyhogy remélem jó kompromisszumot tudunk majd elérni. Köszönöm szépen, akkor egyelőre ennyi, és ma délután három órakor folytatjuk a munkát. A közös menekültügyi csomaggal akkor találkozunk.